Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Üdvözlök tehát mindenkit. Először is a napirendet fogjuk elfogadni. A négyes napirendi ponttal kapcsolatban, pontosabban még azelőtt, ami a bizottsági kérdéseket illeti, a bizottság fog minket tájékoztatni arról, hogy mik a szándékai a négy új közleményével kapcsolatban, és ami a hatos pontot illeti, ami a közép-amerikai országokkal az ö, társulási megállapodást illeti, ezt most nem fogjuk megtárgyalni. Grez asszony ö, pedig bemutatja nekünk ö, ezzel kapcsolatban a parlament ö, jogakotói tervezetét, és ö, 19, június 19-én holnap terveztünk Klaus Sorensennel a humanitárius válságokról eszmecserét, és lesz egy második előadónk is, Georges Okot Obo, aki az ENSZ menekültügyi főbiztosának Afrikával foglalkozó igazgatója, és ő a jelenlegi válságokról fog minket tájékoztatni a száhelővezetben, Szudánban és Dél-Szudánban van-e bárkinek ellenvetése vagy megjegyzése a napirend tervezettel kapcsolatban, ezen három módosításra vonatkozóan is? Nincsen, úgy látom, hogy nincsen, tehát akkor az így módosított napirendet elfogadottnak tekintjük. Megkapták a május 14-i ülésünk jegyzőkönyvét, ha erre vonatkozóan megjegyzésük van, akkor kérem, hogy azt a titkárságnak az ülés végezete előtt még jelezzék, hogyha nem, akkor ezt is a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintjük majd. Nézzük meg, hogy milyen ajánlásokat kaptunk, ami a koordinátorok május 24-i ülését illeti. Ezzel kapcsolatban az ülés eredményével kapcsolatban, hogyha bárkinek megjegyzése van, akkor megint csak a titkárságnak ezt az ülés végezete előtt jelezzék, hogyha ilyen jelzést nem kapunk, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Az Európai Bizottság szeretne most minket tájékoztatni négy közleményéről, amelyről most fogja elkezdeni az előkészületi munkálatokat. Tehát a most angolul én nem fogom elmondani ezeknek a pontos nevét és címét, tehát akkor a bizottságnak megadom a szót, hogy ezen négy közleményről tájékoztasson minket. Katrin Meddepeningen asszonynak adom át a szót, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Addig beszélhet, amíg szeretne, úgyhogy használja ki ezt az alkalmat, mert ez ritka. Köszönöm, elnök asszony. Franciául fogom, fogok hozzászólni. Elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm, hogy megkaptam a szót. A bizottság nevében szeretném önöket tájékoztatni a négy közlemény tervezetünkről, amelyről jelenleg dolgozunk, a PIBAX biztos úr elsődleges illetékesége alatt. Ami az első közleményt illeti, ez arról az átmenetről szól, amely július 12-e előtt kellene elfogadni. A szociális védelemről pedig augusztusig kell elfogadnunk ezt a közleményt. Aztán ami az élelmezés biztonsági kérdéseket illeti, és az ellenálló képességet, erről szeptemberig kellene a közleményt elkészítenünk, és van egy negyedik téma, amelyet szintén szeptemberig kell elkészítenünk. Ami az első témát illeti, az átmenetet. Reform eljárásokba kell befektetnünk a regionális és a világszintű biztonsággal kapcsolatban. Nos, ezen közlemény olyan országoknak szól, amelyek már elkezdték, vagy még csak az elején járnak ezen reformeljárásoknak, folyamatoknak, és szeretnénk támogatni őket azért, hogy a reformból nagyobb gyakorlati előnyük legyen, és ezek fenntartható és hosszú tartó reformok legyenek. Tehát nem csak az úgynevezett kiszolgáltatott államokat célozunk ezzel, hanem a jelenleg is konfliktusban lévő országokat is. A sikeres átmenetnek az a feltétele, hogy az állam és a társadalomban megfelelő legyen a bizalom és az ország jövője iránti bizalom. Az Európai Uniónak nem célja, hogy új politikát dolgozzon ki, csak szeretné a koherenciát, az eredményességet javítani a harmadik országokban a demokratikus átmenet terén. Tehát be kell azonosítani azon területeket, ahol az EU még javíthat a megközelítésén, és ennek az a célja, hogy megfelelő reformokat hozzanak ezen országokban. Ehhez a, általában az országokban meglévő átmeneti tapasztalatokat akarjuk felhasználni, különösen az elmúlt évtizedben csatlakozott EU tagállamokban. Ezen kívül a szomszédságpolitikai végrehajtása kapcsolatos tapasztalatokat is szeretnénk bevonni, és minden együttműködési politika tapasztalatát általában véve. Tehát ez volt az első közlemény. Ami a szociális védelmet illeti, tehát ezt augusztusig kellene elfoglalnunk, az Agenda for Change általában globálisabban akarja a humán fejlődést megközelíteni, és a jó minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, az oktatási szolgáltatásokat és a növekedést azért, hogy integráltabb legyen a növekedés, amelyet az alapján tudjuk felmérni, hogy hogyan tudnak hozzáférni a polgárok a megteremtett munkahelyekhez, és általában az így megteremtett vagyonhoz, tehát általában az Agenda for Change politikának a konkrétabb irányait kell itt meghatározni. Mindenképpen fontos, hogy a növekedés megfelelő legyen és a munkahelyteremtés, és az úgynevezett feltörekvő országok politikáival fog foglalkozni, és azzal, hogy mennyire kiszolgáltatott az Európai Unió a liberalizált világkereskedelem szempontjából, és amiatt, hogy ettől mennyire volatilissé váltak az árak. Meg kell nézni, hogy a növekedés és a munkahely teremtés mennyiben segít hozzá ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy kétsebességes társadalom alakuljon ki. Az informális szektor, amelyre nem vonatkozik a társadalom biztosítás, külön célpont lesz. Természetesen realistának kell maradnunk. Senki sem mondja azt, hogy az EU politikái az átmeneti országok társadalombiztosítását finanszírozza. Itt hosszú táv, bocsánat, itt belső és nem pedig nemzetközi üzenetet próbálunk megfogalmazni. Azt fogjuk megnézni, hogy ezen országok hogyan tudják jobban elosztani a megtermett, a kitermelt vagyont, és a természeti kincseket, és hogyan tudják javítani az behajtási rendszereiket. Ezen közlemény már egy online nyilvános konzultáció tárgyát képezte, 130 választ kaptunk, és 8 tagállamból kaptunk válaszokat, különböző nemzetközi szervek is válaszoltak erre, az ENSZ, az UNICEF, a különböző partnerországok nemzetközi szervei és egyéb közszervek. Brüsszelben pedig több tagállammal folytatunk konzultációkat, és külföldön pedig üléseket szerveztünk a pénzügyi, a szociális társadalomvédelmi minisztériumokkal és afrikai és csendes óceáni térségi államokkal is Addis Abebában és Bangkokban is találkoztunk, és nyilvánosan köze, hozzáférhetővé tettünk az ezzel kapcsolatos anyagokat. 2012. szeptember-októberében várhatjuk az ezzel kapcsolatos válaszokat a következő közleményre vonatkozóan. Szeretnénk hatékonyabban dolgozni ezekkel a szervezetekkel, minden egyes országra hangsúlyt helyezünk, figyelembe véve minden ország, minden szereplő sajátosságait civil szervezetek a fejlődő országokban, valamint a szomszéd régiók, a kibővítés szempontjából figyelembe jövő országok szerepelnek itt, a különböző civil szervezetek mellett a helyi szervezetek, az Agenda for Change jegyében, költségvetési kérdések és általában az EU bővítési kérdései szerepelnek majd a napi renden. A konzultációt már el is indítottuk, mert ezt Igen, mondja az előadó, elnézést, túl gyorsan olvasok. Az egész világból már 300 véleményt kaptunk, és az EU delegációja helyi szervezetekkel konzultált. 70 helyi szervezettel, helyi hatósággal, tagállamokkal is konzultáltunk a feletési politikák fórumán, amely május 10-én volt. A hozzászólások, hozzájárulások elemzése folyamatban van, strukturált párbeszédet folytatunk, bevált gyakorlat, jó példák cseréje is folyamatban van az EU-tól azt kérik, hogy készíts elő a terepet, kedvező körülményeket teremtsen ezeknek a szervezeteknek erős politikai elkötelezettség mellett. Azt is kérték tőlünk, hogy struktúráljuk ezt a párbeszédet, mégpedig struktúráltabb párbeszéden keresztül legyenek ezek az akciók fel, ezek a fellépések, akciók láthatóbbak a képesség felmérés is történjen meg. Emellett azt is kérték tőlünk, hogy képzést is nyújtsunk a civil szervezeteknek azért, hogy belső irányításukat erősíthessék. Ami a civil szervezetekkel kapcsolatos kommunikációt, közleményt illeti, ez 2012. szeptemberében kell, hogy megjelenjen. Most pedig áttérek az utolsó közleményre. Ennek az a célja, hogy globális, hatékony, rugalmas megközelítést hozunk létre az élelmiszerbiztonság jegyében és ami az élelmiszerbiztonság ellenálló képességét illeti, május 14-én már kiadtunk ezzel kapcsolatosan egy közleményt. Ez a kifejezés, ellenálló képesség, ez igen divatos most, ez fizikai kifejezés, valamilyen hatásnak kitett anyagok ellenálló képességét méri a fizikában, a szociális szinten pedig egy család, egy régió, egy ország képességét mérjük, azzal kapcsolatosan, hogy a különböző stresszekkel, megpróbáltatásokkal vagy változásokkal hogyan tudnak megküzdeni, hogy tudnak ennek ellenállni, hogy tudnak alkalmazkodni hozzá. Ez a szociális élettel kapcsolatos főként, de a bizottság a tanács kérésére úgy gondolta, hogy a Szahara alatti Afrika élelmiszer biztonságának ellenálló képességére fog hagyatkozni, fog koncentrálni, figyelembe véve az ökoszisztémák válságát, a természeti kincsekre nehezedő nyomás, az árak emelkedése és egyebek szempontjából. Mindez próbára teszi az érintett államok állampolgárait arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Vagyis a cél az, hogy az élelmiszerválság negatív hatását csökkentsük, valamint az érintett lakosság kiszolgáltatottságát, sebezhetőségét is. Összefoglalva az ellenálló képesség a fenntartható fejlődés egyik új formája, figyelembe véve a bizonytalanságot, a változás valószínűségét és az alkalmazkodó képességet. A bizottságnak már több eszköz áll a rendelkezésére, például a Risk Reduction Instrument, kockázatcsökkentési eszköz, ezt akkor használják, amikor már válság van, viszont a resilience, vagyis az ellenálló képesség mérése, az a sebezhetőséget, kiszolgáltatságot méri, és ennek hosszú távú hatásait. A helyi, nemzeti és regionális képességeket kívánjuk ezzel mérni. A közlemény tervezetet már elküldtük a tagállamoknak, és az a cél, hogy a közlemény az Fejlődés Európai Napjain hozunk nyilvánosságra, és az októberi csúcson a Világbank pedig októberben Tokióban az ellenálló képességről világkonferenciát rendez majd. Elnök, köszönöm. Még nem búcsúzunk el a bizottságtól, mert kaptunk egy kérdést Bill Newton Dunn részéről, az Európai Bizottsághoz szól ez a kérés, ezt a dokumentum dosszéban megtalálják. Kérem a bizottságot, hogy Newton Dunn úr kérdésére válaszoljon, és így Green asszonynak fogom átadni a szót, de itt a papíromon nem szerepelt pontosan, hogy úr vagy asszony. Köszönöm, lehet akkor angolul szólni. Köszönöm szépen a kérdés. Én az ECO Sri Lankával foglalkozó csoportjában dolgozok, és múlt héten kaptuk meg ezt a kérdést, a Tamil Nadu menekült táborral kapcsolatos kérdést hogy a múlt hónapban Indiában jártunk, és úgy gondolom, hogy itt a hozzáférés kérdésével kapcsolatban kis félértes merült fel, hiszen nekünk semmiféle problémát nem jelentett a hozzáférés a menekültáborra, tehát bármilyen Európai Uniós delegáció vagy küldöttség nyilvánvalóan előzetes engedélyezést kell, hogy kérjen hogy beléphessen a táborba, de semmiféle problémát nem jelentett az, hogy ezt az engedélyezést, ezt az engedélyt megkapjuk. 2002 óta finanszírozok ezt a tábort, és ezt folyamatosan a, a projekt életciklus folyamán, folyamatosan ellenőrizni tudtuk. Tudjuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek nem igazán könnyen férnek hozzá a táborhoz, például az UNHCR, mert Sri Lanka nem aláírója a menekült, nemzetközi menekültügyi egyezménynek vannak olyan civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek, amelyek nehézségekkel küzdenek, mások azonban minden probléma nélkül dolgoznak a menekült táborban. Mi eh, komoly javulást tapasztaltunk a körülmények javulásában a menekültek életkörülményeit javították, elsősorban az állami segélyeknek, az állami támogatás növelésével sikerült ezt elérni, így mi már év végétől nem is kívánunk további támogatást folyósítani a Tamil Nadu tábornak, nem lesznek erre külön elkülönített források. Vannak további szervezetek, például az Egyesült Államok és Ausztrália is úgy döntött, hogy a helyszínen próbálnak uh, segélyt nyújtani és segíteni az ott Úgy gondoljuk, hogy ez megfelelőbb, mint az ECO által nyújtott általános humanitárius segély. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen a választ. Ez uh, nagyon megnyugtató, de igazából egyáltalán nem felel meg annak, amiről új Delhiben hallottunk. Tehát nem új teliben azt hallottuk, hogy senki sem járt ebben a táborban. Ön viszont azt mondta, hogy a projekteket monitoroztuk, és hogy javulást tapasztoltunk, de én, én azért észrevételezném azt, hogy, hogy senki sem járt a táborban az én ismereteim szerint. Lehet, hogy az, hogy a segélyek folyosítása megszűnik, jó jel, de amikor a küldöttség ott járt, és új Deliben járt, akkor a táborokat, amit mondtam, nem kerestük föl, méghozzá azért, mert egy védelmi rendszer megakadályozza azt, hogy a tamil menekültek táborát keressük itt biztonsági problémák miatt, erőszak, bandák miatt nem engedélyezik ezt. De hát eh, hogy lehet úgy támogatni pénzügyileg táborokat, hogy nem engednek be minket, hogy megnézzük, hogy mi történik ott. Hogyha tényleg megszűnik a támogatás fősítás, akkor lehet, hogy hasonló fenntartások merültek föl önöknél is. Én úgy gondolom, itt valóban félreértésről van szó, mivel igenis múlt héten is járt egy ECO küldöttség, a hét egészében egészét ott töltötte 1300 kilométert jártak be 5 nap alatt, a táborok 10%-át keresték fel. Tulajdonképpen Görögországnyi területen helyezkedik el ez a sok tábor, amelyeknek 10%-át kerestük fel. Vannak valóban védelmi intézkedések a táborokban, elsősorban az alkoholos befolyáltság alatt elkövetett erőszakos tettek, illetve más családon belül erőszak miatt. Tehát vannak itt védelmi intézkedések, de a sri lankai, a tamil nadui rendelkezések valóban gondoskodnak arról, hogy a belépést ellenőrizzék, de amint mondtam, az általunk támogatott projekteket sikerült nyomon követnünk Új-Delében is, és Sri Lankában is, és Peter Burgess, aki a helyszínen dolgozik, és Új-Deliben önöknek is bemutatta az ECO projektjét jelenleg Brüsszelben van, és akár egy találkozót is meg tudunk szervezni annak érdekében, hogy a felmerülő félreértéseket tisztázzuk, mert nem tudjuk, hogy miért gondolják önök azt, hogy senki soha nem kereste föl ezeket az általunk pénzügyileg is támogatott táborokat. Köszönöm szépen. Ez nem egy óriási vita. Az, hogy önök múlt héten a táborban jártak, ez nagyszerű, de amikor mi áprilisban ott jártunk, senki sem kereste fel ezt a tábort, és lehet, hogy a mi Deliben feltett kérdéseink vezettek oda, hogy múlt héten sor került egy látogatásra. Peter, amikor első napját, akkor töltötte első napját hivatalban, áprilisban, új Deliben, amikor mi ott jártunk, tehát lehet, hogy ő is téves információkat kap én, én nem tudok mások nevében beszélni, lehet, hogy más kollégák azt mondják, hogy nagyszerű, hogy ott jártak a táborban, és hát úgy is befejezzük ennek a tábornak a támogatását, tehát lezárhatjuk ezt a kérdést. Mindenesetre köszönöm szépen a válaszát. Nagyon fontos számomra, hogy világossá váljon mindenki számára, a képviselők számára is, hogy az európai adófizetők pénzét nem ellenőrizetlen módon költöttük el, igenis figyelemmel követtük ezt. Öt monitoring misszióra került sor, amióta támogattuk e- ezt a tábort. Mindenképpen biztosítani szeretük volna, hogy megfelelőképpen kerül elköltésre a pénzünk, tehát nagyon-nagyon óvatosan járunk el, és nagyon figyelmesen nyomon követjük ezt, hogy a mi pénzügyi forrásainkat hogyan költik el, és a megfelelő emberekhez kerülnek el a támogatások. Ott voltunk, és megbizonyosodtunk erről, tehát úgy gondolom, hogy itt félreértésről van szó. Kö. Elnök, úgy gondolom, hogy Peter Egyetől megkérdezhetjük, miért nem jelezte számunkra, hogy nem volt látogatás a táborokban, de miután ez most már megtörtént, lehet, hogy egy értelmezési hiba vagy félreértés adott okot a kételyekre, szerintem megbízhatunk a bizottságban, és lezárhatjuk ezt a témát. És ahogy ön mondta, Newton Dunn úr, elnézést, hogy rosszul mondtam a nevét, ma hétfő van, a finanszírozást felfüggesztették. És éppen ezért átérünk a következő napirendi pontra, bár én még nem ébredtem fel. A tematikus osztálytól kértük, hogy Egységes Uniós Stratégia a Száhel övezet érdekében címmel tanulmányt készítsen a fejlődés, fejlesztés, biztonság tanulmányozása szempontjából, hiszen ez a két aspektus egymástól elválaszthatatlan ebben a régióban. Tudjuk, hogy milyen súlyos politikai és biztonsági problémák vannak ebben a régióban, éhínség és alulfejlettség. A Strasburgi múlt heti ülésen sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el az emberi jogokról és a biztonsági helyzetről a Szahel régióban. A tanulmány két szerzője itt van körünkben, és nagy örömmel üdvözlöm itt Luis Simon Navarro urat, Anne Elizabeth Amelia Hetfield asszonyt és Alexander Matelár úrt, akik az európai tanulmányok központjában dolgoznak Brüsszelben. Át is adom nekik a szót, minden szakértő 7 percet kap. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a hozzászólás időt, és Navarro úrral kezdem. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a meghívást, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Ahogy ön említette, szeretnénk általános áttekintést adni a jelentésről, mégpedig a Sahel övezet érdekében egységes uniós stratégia kialakítása volt a témánk. Majd átadom a szót a kollégáimnak is. A hét percben a következő céljaim vannak Szeretném elmondani, hogy milyen politikai dinamika tárgya ez a régió, vagy áldozata ez a régió, mi játszódik ott le. Először is szeretném definiálni a Sahelt. A Sahel kifejezés általában egy földrajzi területre utal, amely a Sahara, sivatag déli övezetét foglalja magába. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy az EU a Sahelt kicsit homályosan és korlátozottan definiálja. Az EU Sahel stratégiája Mauritániára, Malira és Nigerre utal, ezt nevezi meg, mint három legfontosabb Sahel országot, valamint Csád és Burkina Faso is ide tartozik. Az EU saját definícióját, munka, munkában használatos definícióját mi is elfogadtuk mit jelent ez. Meg kell érteni azt, hogy milyen tágabb politikai környezetben található a Szahelövezet az EU stratégia szempontjából, és fontos ez, hiszen a Szahelbeli fejlemények két másik régió politikáját is befolyásolják, és ezek igen fontosak az EU számára. Itt Észak- és Nyugat-Afrikáról van szó. Mivel ez stratégiai pontnak tekinthető Észak és Közép-Afrika között. Éppen ezért az EU déli-délnyugati politikai határa, határának is tekinthető ez a terület szeretném elmondani, hogy miért fontos a Sahel Európának és az EU-nak, és az EU-nak milyen stratégiai céljai vannak az EU számára, ahogy azt a 2011-es Sahel stratégia definiálja. Először is nem szabad elfelejteni az, hogy milyen összefonódások vannak itt a Sahel térségben, hogy az önök nyelvezetét használjam egyrészt igen törékenyek, ingatagok az államok, és gazdasági szempontból fejletlen ez a vidék. Éppen ezért ez a terrorizmus, a kábítószerkereskedelem, az illegális bevándorlás és a szervezett bűnözés melegágya. A jelenségek, az említett jelenségek ismeretesek számunkra, és ezek Európát veszik célba ami Szahet ér, illeti igen fontos ásványi kincsek találhatók ott, például vasérc, uránium és olaj, főként Dél-Mauritániában és Nigerben. A napenergia erőművek szempontjából is fontos terület ez az EU számára. Az egyik legfontosabb érvünk az, hogy a nagyobb biztonság és a politikai gazdasági struktúrák megerősítése a Szahelben kritikus pontok azért, hogy a fenyegetettséget csökkentsük a régióban, és hogy ki tudjuk használni a régió lehetőségeit. Ezt már többször elismerte az EU, nem csak a 2011-es stratégiában, és arról is szólt, hogy a biztonsági és fejlesztési erőfeszítéseket koordinálni kell. A jelentésben kimutattuk, hogy a biztonság és a fejlődés szinkronba hozása, a biztonság és a fejlesztés a legnagyobb kihívás az EU fellépése szempontjából. Ennek ellenére ez, és ez az egyik legfontosabb megjegyzésünk, a regionális stabilitásnak van egy nagy akadálya, és az EU biztonsági és fejlesztési érdekei számára is, hiszen ezek összefüggnek, mégpedig az, hogy az EU visszafogott azt illetően, hogy fontosabb katonai szerepet játszani itt a régióban, és itt a katonai támogatásról beszélünk, és nem pedig a katonai, igazi katonai műveletekről. Úgy gondolom, hogy ez kritikus, mert ha nem kapcsolódik mindez eh, szélesebb, tágabb értelmű politikai biztonsági keretekhez, az EU fellépése a régióban csak arra szolgál majd, hogy újra termelje a már meglévő erőviszonyokat, amelyek az instabilitáshoz és a szegénységhez vezettek már a múltban is. Ez a biztonsági és fejlődési tengely az egyik legfontosabb pont. Mielőtt a Hetfieldnek, kolléganőmnek átadom a szót, néhány szót szólnék a legfontosabb külső és nem állami szereplőkről a Szahel régióban először is. A külső szereplőkről gyorsan szólnék nem a Szahel régióban találhatók, ahogy ezt az EU definiálja, hanem amellett annak közelében Líbia és Algéria, a két legfontosabb állam. Mindkét ország eh, harcol ott Szahelben és Észak-Afrikában, és mindegyik fontos számunkra, mindkét eh, övezet, hiszen Észak-Afrika európai szomszédsági terület. Nigéria is fontos szerepet játszik. Líbia az elmúlt évtizedekben Maliban, Nigerben, Mauritániában és Csádban fellépett, mégpedig úgy, hogy kiképezett például Tuareg csoportokat, és etére nyújtott segítséget. Algéria a legfontosabb regionális szereplő, figyelembe véve katonai és pénzügyi arzenáját. Algéria természetes vezetőnek tekinti magát a Magrebben és a Sahelban. Megelőzi Franciaországot és az EU-t. Marokkó Franciaország szövetségese, Líbia pedig fő fenyegetést jelent a regionális algériai vezetés számára a Sahel és az Magreb észak-afrikai régióban. Egy másik szereplő a szerepe növekedni fog a következő időszakban. Nigériáról van szó, erről később még beszélhetünk. Ami pedig a régión kívüli szereplőket illeti, röviden szólnék az USA szerepéről. Igen fontos szerepet játszik az elmúlt évtizedben, főként ami a terrorizmus ellenes harcot illeti, terrorizmus ellenes felépéseket. A másik szereplő Kína, főként az ásványi kincsek kiaknázása terén, és szólnék még a vallási befolyásról, az arab fél szigetről eredez a vahábizmus és a szalafizmus, az iszlám radikális szárnyairól, irányzatairól van szó, és ezek is az elmúlt évtizedben a régióban nagy szerepet játszanak. A nem állami szereplőkről is röviden szólnék, regionális szempontból a Tuareg terrorista csoportok, az al az iszlám mm, csoportok, Boko Haram, a Marokkóban a Polisario Front, amely a kábítószer kereskedelemben játszik szerepet. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm, Luis, köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes, és hát eléggé összetett jelentés volt, amit sikerült összeállítani, különösen, hogyha megnézzük a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolatot, ahogy azt a kollégám már kiemelte. Az egyik legzavarosabb térségéről van itt szó a világnak, és természetesen a Líbiában a konfliktus utáni időszakban és általában egy nagyon problémás térségben kell itt fellépni. És ami a fejlesztési perspektívát illeti, itt sokkal inkább hosszú távú struktúrákról beszélünk az EU fellépésén belül. Hosszú távú és már régóta meglévő problémákról, krónikus szegénységről, gyenge állami fellépésről, krónikus mezőgazdasági alulfejlettségről és élelmezési válságokról, erről azt hiszem a legtöbbet erről tudunk. Ami a fejlesztési problémákat illeti, amelyek ebből adódnak, ez az EEAS, tehát a Sahel stratégiából adódnak, amiről mi most beszélünk, ezek igen jelentősek. És azt gondolom, hogy még elég sok munka van hátra azért, hogy megfelelően kiemeljük ezeket. A jelentés különböző stratégiai fellépéseket sorol fel azzal kapcsolatban, hogy mivel kell foglalkozni a biztonság kérdésében és a fejlesztés viszonylatában is, de arról nem igazán tudunk, hogy hogyan kellene ezt megtenni. Tehát ami a végrehajtást illeti, itt még elég sok mindennel kell foglalkozni, és ahogy már mondtam, és Alexander is biztos elmondja majd a végén, nagyon fontos hiányosság az az, hogy nincsen egy rendszeres áttekintés arról, hogy mi az, amit jelenleg az EU tesz a száhelővezetben. 63-ban a diambei megállapodások óta a Száhel térségében sok mindent terveztünk, de nagyon kevés dolog történt meg konkrétan, nincsen megfelelő fejlesztési és kereskedelmi fejlődés. Itt arról beszélünk, hogy a legszegényebb és a leginstabilabb államokról van szó, és mind a három említett államban rendkívül nagy problémák vannak azért, hogy a fejlesztési céljaikat elérjék, és ők mind a humán fejlesztési index szempontjából a 20 legrosszabb állam közé tartoznak. Tehát itt nagyjából naponta egy dollárból élnek, um, a lakosság fele. Uh, nincsen megfelelő hozzáférés az ivóvízhez, a nemek közötti egyenlőtlenség rendkívül erős, és uh, mindnyáján nagyon uh, függenek a külső támogatásoktól. Tehát a Száhely stratégia jelenlegi struktúrájából nézve milyen következő lépésekre van szükség. A jelentés főbb kérdései egyértelműek, de azt hiszem, hogy mindenképpen először azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet fejlesztési szempontból megközelíteni ezt a kérdést, és akkor mindenképpen a szegénységgel kell foglalkozni. A rendkívüli szegénység legfőbb okait kell megcélozni, az éghajlat nem megfelelően nem lehet eléggé megjósolni, hogy milyen lesz az éghajlat, és ebből az élelmiszer rákapcsolatos problémák is adódnak, úgyhogy mindenképpen országra specifikusan kell akcióterveket kidolgozni, ami az élelmiszer biztonsági kérdéseket illeti, hiszen ez nem fog megoldódni csak akkor, hogyha most egyből ö, ilyen jellegű támogatásokat kapnak az államok, de ez nem elég, hanem megfelelő, már előkészítő jellegű támogatásokra is szükségük van, és ö, a jelentés is foglalkozik erről, ezzel például azzal, hogy hogyan lehetne a jó kormányzást és a konfliktus megoldást elősegíteni, mindig nagyon fontos az, hogy már a helyszínről kezdve közelítsük meg ezen problémákat az oktatás területén, a képzés és az átképzés területén, a befektetési politikák területén, az energiapolitika területén, amiről már beszéltünk, és azt hiszem, hogy foglalkozni kell a regionális integrációval is, ami rendkívül fontos témája a jelentésnek, de biztos, hogy további támogatásra van szüksége. Akkor visszaadnám a szót majd a következő kérdése kapcsolatban. Az itt előttünk lévő jelentés 20. oldalán szeretnék kiemelni két dolgot. Természetesen az élelmiszer, a természeti erőforrások és a humán fejlesztés összefüggenek. Itt rendkívül ö, száraz éghajlatról van szó, és ö, komoly problémák adódnak ebből. Nagyon kevés ö, szociális és mezőgazdasági támogatást kapnak a száheli háztartások. Ö, hiszen ö, tényleg ez az egyedüli társadalmi egység, amiről beszélhetünk, kevés ö, támogatást kapnak azért, hogy ezen nagyon ö, szélsőséges éghajlatból adódóan kicsit ö, kevesebb, kevésbé legyenek kiszolgáltatva. Az elmúlt fél évben, vagy tovább is ö, azt láttuk, hogy 12 millióan kerültek ö, ö, enyhe vagy közepes alultápláltsági helyzet be, és ez rendkívül krónikus probléma a biztonság és az élelmezés szempontjából, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. A szárazság és ugyanakkor a heves esőzések váltják egymást, és egyszerűen lehetetlen ilyen körülmények között megfelelően gazdálkodni, és nem megfelelő a termés. Nagyon csekély a visszatérülés az ilyen jellegű befektetéseknek, és az, hogy éghajlatváltozás szempontjából ellenálló fejlesztési programokat kidolgozzunk, ez mindenképpen nagyon nagy előrelépés lenne. Ami a további kihívás és potenciált illeti az energia területén, mindenképpen a bizonyos természeti erőforrások szempontjából rendkívül fontos térségről van szó, de én nem annyira a hagyományos szénhidrát forrásokról beszélnék, hanem inkább a megújuló energiaforrásokról, a biomasszától igencsak függő, de más jellegű megújuló energiaforrásokról is beszélnék, amelyek nagyon fontosak lennének az államok szempontjából, például a napenergia és egyéb energiaforrásokra gondolok. A dezertek vagy a Transzahara gázvezeték projekt rendkívül hasznosak, és az is, hogy különböző víz erőmű forrásokat építsenek ki, de nagyon fontos, hogy a szakbizottság foglalkozzon azzal is, hogy a zöld fejlődés és növekedést megnézzük ezen térségben, hiszen ez ráadásul egybeesik az adott államok természetes igényeivel is. Most pedig visszadom a szót Alexandernek. Very much, Amelia. Ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, Amelia. Hölgyem és uram, üdvözlök mindenkit. A kollégáim már betekintést nyitottak a geopolitikai dinamikába a száhelővezetben, és felmutatták, milyen sokszínű kívásokkal kell a fejlesztés szempontjából e területnek megküzdenie, és hát kérdés az, hogy hogyan is értékeljük ki, hogyan értékeljük az európaiak által, az Unió által 2011-ben elfogadott száhelővezeti stratégiát. A mi tanulmányunk alapján azt mondhatjuk, hogy előrelépés sikerült elérni, de mégiscsak vannak még kívások, amelyekkel szembe kell nézni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon ismerős leírása a folyamatosan romló helyzetben lévő nemzetközi gócpontok tekintetében. E, e, itt olvasható az elmúlt időkben a témában írt e, tanulmányok, illetve az itt megvalósítandó projektekről. Három kritikus észrevételem lenne a Száhel övezetben folytatott tevékenységekről annak ellenére, hogy itt átfogó stratégiát kívántunk ugye elfogadni, a helyszínen mégis csak továbbra fennáll a töredezettség problémája. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy úgy tűnik, hogy az átláthatóság és az intézmények között és nagy problémát jelent az átláthatóság hiánya arra vonatkozóan, hogy az erőforrások ugyanis kerülnek elköltésre. Legyen szó itt a humanitárius közösség, vagy a terezmus elleni harca foglalkozó közösség projektjeiről mindig ugyanazzal a problémával kell szembenéznünk, azzal, hogy nem tudjuk, hogy ezeket a fejlesztési segélyeket egész konkrétan hogyan is költik el a helyszínen. Aztán másik probléma, Amélia már ezt említette, hogy, hogy, hogy kulcsfontosságú az élelmezés biztonság kívásának felismerése. Az ECO itt ugye rövid távú segélyekkel próbálja enyhíteni a helyzetet, de ez hosszú távon ugye nem jelenthet megoldást. Aztán a harmadik és talán legfontosabb pont az a végrehajtás sebessége, tempója amikor és a száhelővezeti stratégia megszövegezésének ötlet először felmerült, akkor az volt az elképzelés, hogy legyünk preventívek, de hát egyértelműen kudarcot volt az unió e tekintetben, hiszen itt nem előzetesen megelőző jelleggel tevékenykedünk, hanem éppen azt látjuk, a helyzet még romlott, és különösen ami a biztonsági dinamikát illeti e régióban. És egy tekintetben rámutathatunk arra a tényre is talán, hogy ami a pénz elköltését illeti a fejlesztési menetrend továbbra is dominálja a száhelővezeti csekvesi tervet. És akkor rátérünk a következő diára. Szeretnék egy kicsit a Száhel övezeti stratégián túlmenően is néhány gondolatot megosztani önökkel arra vonatkozóan, hogy az Unió hogyan is gondolkodhatna el a jövőbeli szakpolitikai lehetőségekről. Itt elsősorban gondolunk a közös biztonsági és védelmi politikai lehetőségekre, ez ugye egy nagyon fontos kérdés. Nyilvánvaló a regionális biztonsági válság, amely uralja ezt a területet, elsősorban a tavalyi líbiai konfliktusnak köszönhető ez a helyzet, de hát a helyi biztonsági konfliktusok már évtizedek óta uralják ezt a régiót. Láthattuk Maliban a pucsot, tapasztaltuk, de hát nem mondhatjuk azt, hogy meglepetésként ért bennünket, mert több mint két éve felmerült ennek a veszélye aztán Nigerre, Nigerbe egy, egy uniós missziót kívánunk küldeni, jelenleg a tervezési fázisban járunk, itt már különböző hozzájárulásokat ö, láthattunk. Itt úgy gondoljuk, hogy ez a kis polgári küldettség nem lesz elégséges ahhoz, hogy itt a az egyre inkább elfajuló helyzetet valahogyan egyre romló helyzeten valahogyan javítsunk. Itt az unió zászlaja alatt katonai missziókról is el kellene gondolkodni, és mielőtt azt hányják a szemünkre, ha túlságosan is katonai szempontból közelítjük meg a kérdést, elmondanánk, hogy már is vannak uniós katonai missziók, már Észak-Afrikában vannak uh, ugye katonák, az ENSZ zászlaja alatt Európai Uniós katonák is jelen vannak a térségben, tehát valójában már ez jelenleg is folyik, és a KBVP lehet, hogy láthatóvá teszi az uniós jelenlétet, de valójában itt a sebesség, a tempó kérdése fontos. Két hete jártunk Nigerben, és és hát ugye a nigeri képviselt azt hallotta, hogy majd augusztusban küldenek az európaiak segítséget, holott már most is az összeomlás szírén áll az ország. Tulajdonképpen két versengő kerete, keret között lehet megvalósítani a helyi segélyezést. Európában általában azt hangsúlyozik, hogy mennyire fontos a sokoldalú megközelítés, például az ECOWAS, a nyugat-afrikai országok gazdasági közösségének bevonása is, és az európai elemzők szerint mai északi része tulajdonképpen a probléma gyökere, és itt lehetne a problémát leginkább orvosolni is. De helyi szinten lehet, hogy ez, ez egész másképp néz ki. Kadafi rezsimének összeomlása után gyakorlatilag Algéria az egyetlen még valódi hatalom a régióban, és hát elkerülten, hogy együtt működjük vele, már jelenleg is nagyon sokat tesz eszélt, hogy a terrorizmus elleni fellépéseket koordinálja, de hát itt még továbbra is fennállnak az európai fenntartások, és a legfontosabb kívás, amelyet szembe kell néznünk, az az, hogy itt ezt a kétféle regionális segélyezési keretet valahogy összebékecsük egymással. Aztán röviden elmondanám, hogy milyen következtetéseket vontuk le a tanulmány során. Először is fontos, hogy az eszközénket szinkronizáljuk a politikai menetrendnek megfelelően, aztán el kell ismernünk azt, hogy Algéria nélkülözhetetlen regionális partner, úgy, és Nigériával és az ecowas is fontos a partnerség fenntartása. Aztán beszéltem a különböző fejlesztés politikai keretekről, amelyeket jobban kellene integrálni, össze kellene egyeztetni. Az egyik érdekes megkülönböző megközelítés lehet az ország specifikus cselekvési tervek kidolgozása, aztán az élelmezés biztonság és a zöld növekedés mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzenek. Aztán, amit említettem, fontos lenne a közös biztonság és védelmi politika bevonása, a katonai fellépés megerősítése. És aztán jó lenne, hogyha véget mennénk az unió belüli és a tagállamok közötti uh, munkamegosztásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most átadom a szót a képviselőknek. Görenc úrral kezdem. Köszönöm, elnök asszony. A frakcióm kezdeményezte a tanulmány kérelmezését. Köszönöm a tanulmány szerzőinek a munkát. Ez megvilágítja a vitánkat, és a későbbiekben is, a továbbiakban is fel tudjuk használni a már leadott dokumentumot. Meg kell állapítani, hogy nem vagyok igazán büszke arra, hogy egy ennyire fontos tanulmányt négy képviselő jelenlétében vitatjuk meg, hiszen üres ez a terem, és szerettem volna ezt zárójelben elmondani. De most belecsapok a lényegbe. A Sahel térség minden problémával küzdő, szegénység, biztonsághiánya, szervezet bűnözés, kábítószerkereskedelem, klímaváltozások. De van egy olyan elem, amelyel kapcsolatosan nem szól az önök tanulmánya részletesen, ami a változások dinamikáját illeti, van itt egy specifikus elem, mégpedig a demográfia kérdése. Ez történelmi rekordokat döntöget, soha nem volt még hasonló dinamika demográfiai téren, sem időben, sem más világrégiót figyelembe véve ezt az elemet ki kell emelni, és amikor a szaheli övezetben a növekedésről beszélünk, ez 3 kal kezdődik, de ezt a Nálunk 0,2%-kal kezdődik, de ezekben a régiókban ez olyan elem, hogy a növekedés jelentősen befolyásolja a demográfiai növekedést. Szó volt itt Marokkóról, Líbiából, és nehéz megküzdeni a Libia által hagyott örökséggel. Azután Kínának is érdekeltsége van itt, EU tagállamoknak is. Nem egészen ugyanazt a politikát folytatják, mint amit oly nemesen emleget a bizottság dokumentuma és a bizottsági szerepet játszik itt. A kérdés az, hogy a megoldás vagy a probléma részesei vagyunk, vagy lehetünk-e. Ami a bizottságot illeti, talán az egyetlen nagy szereplő és szponzor, ami a megoldást keresi a régió nagy problémáira. Hogyha a Responsibility to Protect című dokumentumra utalunk, a legfontosabb probléma a régióban a rendkívüli szegénység, ez az instabilitás oka és az összes konfliktus forrása nem az egyetlen oka, hanem az egyik fő oka. Éppen ezért az EU és a bizottság, valamint eh, az Európai Fejlesztési Alap eh, irányítása, egyébként ezt eh, a bizottság kezeli ezt az alapot a tagállamok mandátuma alapján. Az EU hírneve végül is jobb ennél fogva az említett elemeket figyelembe véve. Ez a régió ideális partnere az EU-nak. A régió az intézményes munkát a regionalizáció jegyében folytatja itt, de ami drámai, az az, hogy amikor az EU kudarcot val, akkor azt tapasztalhatjuk közben, hogy a régiót illetően azért e régiót illetően mégiscsak lép az Unió, ez a biztonságot és a gazdaságot egyaránt érinti. Az EU jobban is cselekedetett volna, ami a szakpolitikák koherenciáját illeti, mégpedig azzal, hogy intenzívebben meghallgatja a fejlesztési biztost, és nem csak a kereskedelmi biztosra hallgat. Szerintem ez a két eljárás nem teljesen koherens. Emlékszem 2004 elejére, amikor Louis Michel vette át a fejlesztési biztos funkcióját. Hangsúlyt helyezett arra, hogy mennyire szükséges gazdasági partnerségi megállapodást kötni, regionális partnerségi megállapodást. Ez a fejlesztés egyik eszköze. Míg a kereskedelmi biztos egészen más alapokból indult ki. Ő a világgazdaságba kívánta bekapcsolni ezt a régiót, de ehhez tudatába kell lenni annak, hogy itt lépésről lépésre kell haladni, először regionális szinten kell a kereskedelmet erősíteni, a gazdasági és monetáris unión belül, valamint a nyugat-afrikai államok közösségén belül. Még mielőtt megkockáztatnánk azt, hogy nyisson ez a régió a világgazdaság felé mert hogyha brutálisan ki lenne téve ennek a az ambiciózus nyitásnak ez a régió, akkor bizony nagy árat fizetne érte. A változások dinamikájáról szóval az új lehetőségekről is érdemes beszélni, amelyek még tíz éve nem is léteztek. Különböző tervek születek arra, hogy a digitális szakadékot felszámolják a régióban megoldást kívánnak találni arra, hogy nincsenek földi infrastruktúrák a digitális kommunikáció számára, ezért műholdas kommunikációt kívánnak bevezetni magán és állami partnerség segítségével. szeretném kiemelni. Nem politikai tanácsokat kívánok adni, hanem szeretném tudni, hogy önöknek mi a véleményük erről a kérdésről. Figyelembe vették a változás dinamikáját, azokat a lehetőségeket, amelyek most megvannak, figyelembe véve az EU pozícióját a különböző eszköztárral, arra gondolva, hogy milyen partner lehet ez a régió, hiszen nagyon sok itt a tehetséges ember, nagyon sok természet és egyéb kincs van a rendelkezésre, és azt is szeretném hallani, hogy hogyan lehetne ebből az állandó válságból kikerülnie a régiónak. Szerintem ezen túl kell lépni, vagyis nem elég csak megállapítani, hogy milyen is a helyzet, ki kell emelni egyrészt a kritikákat, amelyek a politikai lépésekre vonatkoztak. Az biztos, hogy aki semmit nem tesz, azt nem is fogják bírálni. Az uniót bár bírálják, de mégiscsak az unió kezében van a megoldás kulcsa, ami a Sahel régiót illeti. Merci, Monsieur Gönz. Je passe la parole à Madame Théocaro. Köszönöm, Gerész úr. Megadnám most a szót egy másik képviselőnek. Teokár képviselőnek. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni önöknek. Először is mindenképpen én is gratulálnék az elvégzett munkájukhoz és a jelentésükhöz. Az első kérdésem a következő azzal kapcsolatban, amit önök jogosan állítottak, mi szerint nem megfelelő az átláthatóság és a demokrácia a térségben, viszont nagyon magas szinten található itt a korrupció, és nem megfelelő az oktatás helyzete. Nos, ami az európai támogatást illeti, amit Görensz úr is helyesen mondott, lehetséges, hogy az EU-s támogatás szerepe nem teljesen egyértelmű, és inkább csak bizonyos ágazatokra korlátozódik. A kérdésem az lenne, hogy mit tehetünk azért, hogy a demokratikus oktatáson javítsunk ezen lakosság számára. Minden konferencián elmondjuk, hogy hogyha a polgárok nem részesülnek megfelelő demokratikus oktatásban, képzésben, akkor ezeket a szép célokat soha nem fogjuk elérni. Ha megnézzük, hogy az arab tavasz során ö, milyen eredményeket értek el, nem tudjuk, hogy ezeket aztán hogyan fogják ö, folytatni és véghez vinni. Tehát a kérdésem az, hogy mit tehetünk azért, hogy a demokratikus ö, képzés a demokráciával kapcsolatos képzést megerősítsük, hiszen ez rendkívül fontos ebben a térségben, de minden más térségben is. Teszünk-e valamit azért, hogy kiképezzük a fiatalokat, például a lányokat, megfelelő oktatásban részesítsük? Hiszen azt is tudjuk, hogy ha a lányok nem jutnak hozzá az oktatáshoz, akkor az oktatás úgy maga nem lehet sikeres. A második kérdésem pedig egy listára vonatkozik, amelyet önök mutattak be, például a Polisario Front korábban egyfajta felszabadulási mozgalom volt, azóta nem tudom, hogy milyen irányt vett ez, de egy bizonyos időszakban az volt a céljuk, hogy felszabadítsák a saját régiójukat. Ehhez képest önök ezt a mozgalmat kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos mozgalmak közé sorolta, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jogos besorolás, talán összekeverjük itt a dolgokat. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Newton Dannornak adom meg a szót. Jó, jó. Köszönöm szépen a jelentésüket, nagyon érdekes, csak érdekelne, hogy nem tudnák-e bővebben is kifejteni. Én ugye a Krim szakbizottságban, a szervezet bűnözéssel foglalkozó szakbizottságban, és foglalkoztunk a száhelővezetben tapasztaltó szervezet bűnözéssel, és érdekelne, hogy bárki is fel tud-e ezzel lépni, hiszen regionális szervezeteknek nem sikerült ezzel ellen fellépni, ez érdekelne, hogy, hogy gondolkodnak erről. Aztán az utolsó következtetés a következtetésekről szóló dián ugye arról szólt, hogy hiányzik, vagy nem megfelelő a koordináció az uniós és a tagállam erőfeszítések között, és jó lenne, hogyha ezt bővebben ki tudnánk fejteni. Általában nem kerül említésre, hogy mely tagállamok vesznek itt részt, ez mindig egy ilyen rejtély, de ki az, aki nem működik együtt? Ki az, aki ott van már a helyszínen, és tesz valamit? tudnak -e erről többet mondani nekünk? Még mielőtt megadom a válaszra a jogot, először a kül, külső fellépése kapcsolatos szolgálat. Az EU külügyi szolgálatának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök, az én a a külügyi szolgálat Nyugat-Afrikával foglalkozó osztályának vagyok a képviselő. Nagyon sajnálom, hogy a kollégám nem lehet itt ma délután a jelentés úgy gondolom egy kiváló jelentés, nagyon jól bemutatták, nagyon logikusan felébételve, nagyon jól használható prezentációt hallottunk a probléma összetettségéről a szájelővezetben. Számos olyan kérdést, pontot is felsorol, amelyek sajnálatosak, nem működnek, de amelyek politikai tények, ugye például a katonai erőforrások bevetése ugye nem a bizottság vagy az Európai Külügyi Szolgálatnak a hatáskörébe tartozik. Ezt sajnálhatjuk, de ez, ez a tény, ez a valóság, ezekkel együtt élnünk. Egy másik nagyon fontos szempont véleményem szerint, amelyet talán a kicsit elhomályosít az, hogy utólag mindig okosak vagyunk. Ugye a mali rezsimet viszonylag sikeresnek és demokratikusnak ítéltük meg, és ugye március 20-án, 21-én kellett volna sorra kerülnie a demokratikus választásoknak 5-6 héttel a pucs után. És nem véletlen, hogy a hadsereg pontosan ezt az időpontot választotta, hogy mind a déli kormányzatot, mind az északi lázadókat megbénítsa. Ez volt a lehető legrosszabb lépés, a lehető legrosszabb időpontban, amikor megbénították ezt az alapvetően demokratikusan működő országot. De ez egy olyan válság, amely az elmúlt hónapokban a három különböző csúcspontot is megélt. Ez egy hol kicsit szunnyadó, hol jobban kitörő válság, konfliktus, és, és az ECOWAS-nak számos tagállama is különbözőképpen ítéli ezt meg, és hát a, a Bamakúj, a mali pártoknak a véleménye, álláspontja is nagyon-nagyon ellentétes és változó, tehát hogy és ugye akkor az elnöki gárda egy ellenpucsot szervezett meg, amely ugyanakkor az eredeti pucsot erősítette meg, és a politikai pártokat elijesztette, illetve az elnököt is elijesztette attól, hogy megtegye azt, amit meg kellett volna tennie, az az, hogy délen a polgári irányítás vegy át a hatalmat, és háttérbe szorítsa a katonasságot. Ami pedig az élelmezés biztonsági kérdéseket illeti, hát ezek a problémák ismertek voltak. Az év első hónapjaiban ugye az volt a feladat, hogy a rövid távú és a hosszú távú erőfeszítéseket és segélyeket valahogyan szétválasszuk. És az ma reggeli konferencia egyik fontos célja az volt pontosan, hogy a regionális vezetőkkel megtaláljuk azt, hogy hogyan lehet itt az élelmezésbiztonság ért többet tenni. És a 11. Európai Fejlesztési Alapprogramozás, és ezzel fog foglalkozni a legtöbb érintett kormányzat a jövőbeli indikatív mm, programozás egy részét az élelmezés biztonságnak kívánja szentelni e, Jelentés áprilisi elkészülte óta az egyik legfontosabb felemény az, hogy a tagállamok Algériát valóban elismerték partnerként. Akár a múlt héten is gondolhatunk, amikor erre vonatkozóan haladtunk nyilatkozókat. Nem csak a tagállamok és más fontos szereplők ismerték el Algériát partnert, azt is láthatjuk, hogy az, a június 7. Abidjani konferencián találkozón az Afrikai Unió szervezte ugye ezt a találkozót, ahogy láthattuk azt, hogy hogy különböző iránymutatásokat támogatási irányokat dolgoztak ki az ECOWAS-ból kiindulóan, az ECOWAS tagállamaiból kiindulva. Tehát úgy tűnik, hogy itt a döntésképtelenség kicsit javult, és most már növekedett a határozottság, és úgy tűnik, hogy az ENSZ-hez kívánnak most már többen fordulni egy mandátumért, hogy ha szükség van rá, akkor fegyveres intervenciót is indítson el az ENSZ a mali eh, hatóságok azonban eh, eddig nem tettek semmit, és ahhoz, hogy valóban felépessük északon, nagyon komoly erőforrásokra lenne szükség. Az ECOWAS nem rendelkezik ezen erőforrásokkal, nemzetközi közösség részéről kellene itt segítséget nyújtani, és hát itt az ENSZ biztonsági tanácsa az, aki a végső támogatást és jóvágyást megadhatja egy ilyen nemzetközi fellépésre. Mindenképpen tisztázni kell, hogy itt mit érdemes tenni, különben az ECOWAS és a többi szereplő tekintetében valóban koordinációra lenne szükség, és fel kell mérni azt is, hogy az intervenció milyen lehetséges veszélyekkel járhat, hiszen az északi lázadókkal is tárgyalni kell. Mind az Afrikai Unió, mind az Európai Unió, és minden uh, uh, részvevő, aki a június 7-i uh, találkozón részt vett, egyetértett abban, hogy nem kívánnak tárgyalni olyanokkal, akik nem fogadják el a mali teritoriális, teritoriális szuverenitását és integritását, azaz terroristákkal, szakadárokkal nem kíván senki sem tárgyalni. Az ENSZ, az Unió, az Afrikai Unió is talán egyedi vagy gazdasági szankciók bevezetésén, bevezetését fontolgatja. Jelenleg elsősorban arra koncentrálunk, hogy a huntát ö, háttérbe szorítsuk, és megpróbáljuk az átmenetet előre lendíteni, de mindenképpen a regionális vezetőket támogatva kell megtörténni a, a nemzetközi fellépésnek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole. Köszönöm szépen, akkor most ismét megadom a szót a tanulmány készítőinek, azért, hogy válaszolhassanak a feltett kérdésekre, és kérem, hogy természetesen röviden válaszoljanak, de lehetőleg pontosabban. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Hey, let me just... Köszönöm szépen, elnök, ez csak néhány struktúrált gondolat a felmerült észrevételekre és kérdésekre. Néhány kérdésem már részletesebben is válaszolnak a kollégáim. Azon részletekkel kapcsolatban, amelyekkel ők foglalkoztak. Görensz úr, nagyon jogosan emeltek ki a térség rendkívüli demográfiai növekedését, és ez nem csak a Száhel térségére, hanem általában Nyugat-Afrikára vonatkozik, ez mindkét térség rendkívül fontos az EU szempontjából. Én a jelentésben megemlítem ezt a jelenséget, de abban igaza van, hogy nem emeljük ki eléggé a jelentőségét. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez lenne a jelentés logikája. A demográfiai növekedéshez mind fenyegetettség, mind pedig a lehetőségek meg sokszorodására is alkalmat adhat, hiszen az illegális bevándorlási áramlatokhoz vezethet ez, ha csak nem sikerül nekünk és a regionális országoknak megfelelő politikát kialakítani. Ugyanakkor ez lehetőség is a gazdasági fellendülésre, ami, amelyhez az EU is hozzájárulhat, amennyiben támogatja a térséget abban, hogy a gazdasági potenciáját kialakítsa hiszen nálunk az EU-ban a demográfiai fejlődés nem egészen más, mint abban a térségben. Tehát, hogyha megfelelő gazdasági struktúrákat alakítunk ki, akkor ez a demográfiai növekedés, dinamizmus, ez gazdasági dinamizmushoz is vezethet, és jóléthez. Egy másik kérdés, azt hiszem ezt nekem tette fel a képviselő, egy másik képviselő a Polisario fronttal kapcsolatban. A Polisario front a nem állami szereplők között szerepel a tuaregekkel együtt. A tuaregek egy független mozgalom a térségben, és a Polisario fronttal kapcsolatban terrorizmusról nem beszélünk, ugyan vannak olyan jelentések, ahol a terrorista csoportok közé kerülnek, és a kábítószer kereskedelemmel foglalkozó hálózatok közé sorolják őket, de mi a Polisario Frontot szociális politikai mozgalomként soroljuk be, és egy, ez egy valóban egy nemzeti felszabadítási mozgalomként szerepel a 16. oldalon, ahogy azt ön is jelezte. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Thanks, Louis. Köszönöm, Louise. Elhangzott egy kérdés a teremből, amelyet nem mikrofonban mondtak. Igen, a többi mozgalom például a kábítószer kereskedelmmel foglalkozó hálózatok, ezért tettem fel a kérdést. Igen, ezek nem állami szereplők, mondja a előadó, valóban a nem állami szereplők között soroltuk fel őket. Wow. question of categorization, I suppose. Thank you so much. Köszönöm a szót, köszönöm a kérdéseket. Látom, hogy milyen nagy érdeklődést vált ez a kérdés ki. Érdekes területről van szó. Úgy gondoltam, hogy az érdeklődésre számot tartó kérdésekre fogok válaszolni a bizottság főszereplő, igen, ez így van, a fellépés logikáját az EKON főigazgatóság dolgozza ki, és ez a szegénység csökkentését célozza meg, hiszen a stabilitás hiányának ez a fő oka. Ez vétán felül álló kérdés. Ami azt illeti, hogy az EU struktúrája, a regionalizmus hogyan van kapcsolatban a régióval. Nem tudom, hogy az állami, az állam kapacitás építése már olyan szinten van-e, hogy előirányozható bármely olyan lépés, amely az EU számára etéren tervek kidolgozását tenni lehetővé. Ami a regionalizmust illeti, vannak igen meglepő, méreható regionális dinamikák, és ezek visszatükrözik az EU szándékait transregionális megközelítésről beszélnék a konfliktus csökkentés szempontjából, és ez bele illeszkedik az EU stratégiájába. Véleményem szerint itt ütköző pontokról van szó, nem tudjuk, hogy meddig tart még ez a stabilitási hiány, és tudjuk, hogy a kedvezményezett szerep megvan. Nem tudjuk, hogy mikor sikerül egy új kereskedelmi és befektetési területté változtatni az EU számára a Szahel régiót. De természetesen kiválasztott partnerek lehetnek, és a megközelítés is privilégiumot élvezhet. A kotonó megállapodásra gondolok, a Szahelre kapcsolatosan külön tanulmányokat érdemes készíteni, éppen ezért javasoltam azt, hogy külön kategorizáljuk ezt a régiót. A INP cselekvési tervében is szerepet kaptak. Éppen ezért gondoltam arra, hogy mindenképpen reformokra van szükség a változás érdekében. Ami a második kérdést illeti, csak egyet tudok érteni önnel, arra vonatkozóan, hogy demokratikus kapacitást erősíteni kell, a demokráciára való oktatást, nevelést a Szahel régióban. Szerintem ez már megtalálható egy sor kétoldalú programban, de figyelembe véve néhány állami struktúra gyengességeit, hiszen az oktatás struktúra sem elég erős, Máliban a nemek közötti egyenlősség vagy egyensúly a leggyengébb, ott van a, az analfabetizmus egyrészt, de a másik nagy probléma az, hogy nehéz beiskolázni a lányokat. Itt valóban igazi változásra van szükség. Hogyha az instrumentumokról, eszközökről van szó, az átható cselekvési tervekről, akkor az egyik legfontosabb terület az oktatás, a nevelés, a demokratikus oktatás, egy normatív lista. A Krim Bizottság, bár ez nem az én területem, de elhangzott erről is egy kérdés. A másik pedig a nyugat-afrikai felelős vagy referens át kell tekinteni a térség geopolitikai problémáit, ami a máli eh, rezsimet illeti valóban egyetértek a megjegyzéssel, tudjuk, hogy mi történt, ott pedig eh, igen nagy előre lépés lett volna a választás, az újraválasztás eh, e területen. Ennyit szerettem volna mondani, Alexandernek átadom a szót. Köszönöm a kitűnő kérdéseket, kommentárokat. A válaszomat szeretném felépíteni, mégpedig a politikai korrektség vagy korrektség hiánya jegyében válaszolnék, vagyis annak a kategóriája szerint. Ott vannak a demográfiai kérdések, de hogyha a demográfiai növekedést csökkenteni akarjuk, akkor olyan területre érkezünk, ahol nagyon sokan támadni fognak. Mi nem vagyunk, nem bíznak bennünk teljes mértékben, ami a demográfiai kérdéseket illeti, de hogyha 20 évenként megduplázódik a lakosság száma egy országban, akkor tudjuk, hogy a fejlesztési pénzek nem elegendőek, nem lesznek soha elegendőek. Görenc úr megjegyzése, a mi bizottságunk is így gondolja ezt. Az előadó folytatja, néhány dinamikát illusztrálnék a Málival kapcsolatos tanulmány, esetanulmányból idézek. Több mint két éve Franciaország katonai szakértőket, tanácsadókat küld Máliba azért, hogy az északi területeken a mali hadsereg megerősödjön, mert ott tulajdonképpen de facto nem is volt kormányzás. De Berlin nemet mondott azzal, hogy éppen elég sok EU pénzt használtunk fel Franciaország nyugat-afrikai politikájának erősítésére. Éppen ezért Mali nem kapott katonai segítséget, és saját maguk felvonultatták a seregüket, Mission Impossible, súlyos vereséget szenvedtek, sok vesztesség volt, és ez nem tesz jót erkölcsi vagy a hangulat szempontjából sem a máli hadsereg számára. A tagállamok nem értenek egyet azzal, hogy mit kellene tenni, legyen -e katonai beavatkozás vagy ne, legyen ez csak európai beavatkozás, vagy ezt osszuk meg az EU és a tagállamok között. Most a legfontosabb kérdésekről valóban beszélünk, például Algéria szerepe és egyéb kérdések. És ami ezt illeti, én pozitívan gondolkodom a jelenlegi vitáról. De legyünk őszinték, és ne kerüljük el az önkritikát, a régió most azért van ilyen rossz helyzetben, mert például mi magunk beavatkoztunk a líbiai háborúba, a tuareg harcosok technikailag munkanélkülővé váltak, amikor Kadafi meghalt. Tehát részben ezt mi magunk hoztuk létre ezt a helyzet. Franciaország világosan elmondja, hogy rendben nekünk nagyon nagy érdekeink fűződnek a régióhoz, Nigériából, Nigerből nagyon sok urániumot importálunk, de nem csak a francia érdekekről van szó, a németek és az angolok is szenvedtek, mégpedig sok emberrablás volt a régióban az ő állampolgáraik esetében. Az EU sokat tehetne, koordinálhatna a választ európai szinten, de ez nehéz vitákat váltanak ki, mégpedig arra vonatkozzan, hogy hogy lehet az eltérő nemzeti álláspontokat összehangolni. De ha most vitázunk, ez már bizony késlekedés jelent, de jobb késő, mint soha. Merci beaucoup. Alors... Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a kérdést és az előadást, ezen rendkívül érdekes jelentést. Sajnos szorít az idő, úgyhogy le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot, de azért szeretném még önöket emlékeztetni valamire, vagy hát pontosabban csak tájékoztatni önöknek valamiről. Szerdán, holnap után a Mali parlamenti delegáció két tagja közülük az egyik igen ismert Azar Imbarkavan úr, eljönnek ide, hogy az Európai Parlament képviselőivel tárgyaljanak a mali helyzetről a biztonság és fejlesztés szempontjából. Szerdán lesz ez az ülés, délután 5-től körülbelül 6 óráig. A titkárság még ezt megerősíti majd, de egyben kérném, hogy a száheli térséggel kapcsolatos vita után próbáljanak meg részt venni ezen az ülésen, hiszen nagyon fontos ez az ország és ez a térség számunkra, és mivel Azari úr is itt lesz szerdán. Tehát ezt még majd megerősítjük. Tisztelt kollégák, akkor most az első küldöttségi jelentéssel fogunk foglalkozni. Keller asszony részéről ő volt a vezetője a küldöttségünknek, és az EP-nél egyébként pedig előadó is az ezzel kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban. A Dohai kereskedelmi és fejlesztési üléssel kapcsolatban. Dohában járt a küldöttségünk, és Keller asszony is, ezen kívül Neuser és más kollégák is voltak, mind nyájan a szocialisták tagjai. Először tehát Keller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, hárman jártunk ott a, az UNCTAD konferencián, a DEVE szakbizottságban. Ez egy nagyon érdekes konferencia volt, és a legutóbbi 2008-as akrai konferencián az INTA szakbizottság képviselte az parlamentet, most pedig a DEVE szakbizottságból jártott egy küldöttség. Ez ugye a kereskedelemmel és a fejlesztése foglalkozó konferenciának volt az ülése, tehát ezek a számunkra is nagyon fontos témák kerültek megvitatásra. A Committee of the Whole, tehát a plenáris ülés négy évente kerül megrendezésre annak érdekében, hogy az azt követő négy évre meghatározzák a mandátumot, vagy a munkatervet, a feladatokat, amelyeket el kívánnak látni. És ennek a 13. konferenciának a témája a fejlesztési központú globalizáció, tehát az inkluzív és fenntartható fejlődés és növekedés irányát kívánták kijelölni. Hát már említették az összetételt ennek a küldöttségnek. Georgieva biztos asszony volt a formális vezetője a delegációnak, és Martin Prada úr, a DEFCO félgazgatóság um, nevében vezette a delegációt a helyszínen. Nagyon sok programra kerül sor, nagyon sokféle panel, vita eh, és eh, megbeszélésre került, például egy magas szintű eh, rendezvényen vettünk részt a nők szerepéről a fejlődésben, aztán egy kerekasztal ülés, az együttműködés és a fejlesztés és kereskedő partnerségek megerősítéséről, aztán a civil társadalmi fórum is rendkívül sok rendezvényt szervezett és aztán számos további rendezvényen is részt vettünk, különböző publikációk bemutatásán, és aztán bilaterális találkozókon is részt vettünk például a rádióról, aki az Interparlamentáris Uniót képviselten többen is ismerik ők. Általánosságban beszéltünk a parlamentek szerepéről, befolyására az UNCTAD-on belül, a saját szerepünkről is beszéltünk a e konferencián. Aztán az Afrikai Unió képviselőivel is találkoztunk, akikkel a gazdasági partnerségi egyezményekről beszéltünk, aztán az UNCTAD főtitkárával, Panicskapti úrral, ez egy keddi napom volt, aztán különböző civil szervezetekkel is beszélgettünk hogy a különböző előrelépésre, a tárgyalás előre haladásáról beszélgessünk velünk. Aztán Martin Prada úr, tehát a vezetője az uniós küldöttségnek beszámolt nekünk a tárgyalások tartalmáról is talán már hallották azt, hogy a legfontosabb probléma e UNCTAD konferenciával kapcsolatban az volt, hogy hogyan is határozzuk meg a következő négy évre az UNCTAD mandátumát, azaz, hogy például a finanszírozási feladatok is az UNCTAD hatás körébe tartozzanak, tehát a különböző finanszírozással kapcsolatos kérdések merültek fel. Az UNCTAD eddig foglalkozott ilyen kérdésekkel, de voltak olyan iparosodott országok, amelyek szerették volna ezt kivonni a hatály mert hogy ezzel csak megkettőzze a további ENSZ szervezetek munkáját, míg mások azt mondták, és véleményem szerint jogosan mondták azt, hogy igenis különleges szempontot képvisel az UNCTAD, hiszen a fejlődő országokra koncentrálnak, de a, a fejlesztési célú finanszírozások, tehát a, a körükbe tartoznak. Tehát erről folyt a vita a konferencia során, és hát úgy tűnt, hogy talán ez a konferenciának egyik nagyon nehezen megoldható kérdésévé fog uh, válni, és hogy lehet, hogy a mandátumot nem is sikerül megfelelően tisztázni. Aztán a részes államok mégiscsak megállapodásra tudtak jutni, és a mandátumot eléggé nyitottan és tágan határozták meg, tehát alapvetően a mandátumot nem szűkítették le. Úgy gondolom, hogy mi a delegációnk három tagja is örült ennek az eredménynek, örültünk, hogy megszületett az új mandátum. Úgy gondoljuk, hogy az UNCTAD-nak ez megfelelő mandátuma lesz a következő négy év tevékenységére nézve. Az Európai Parlament képviseletében a mi szerepünk azonban egy kicsit különös volt, amit mondtam, nagyon sok érdekes találkozón, konferencián részt vettünk, nagyon sok érdekes előadást hallhattunk, de tulajdonképpen más szerepünk nem nagyon volt, mi ott lógattuk a lábunkat, sok mindent megtanultunk, sok érdekes találkozón részt vettünk, de alapvetően nem tudtunk befolyást gyakorolni a bizottság álláspontjára és ezt legközelebb a konferencia előtt is figyelme kell velünk, tehát meg kell próbálnunk már előzetesen befolyást gyakorolni. Hogy előtte meg kell vizsgálni azt, hogy a bizottság majd ellátja a feladatát megfelelő befolyást gyakorolni, hiszen különböző civil szervezetektől és déli országoktól is hallottunk kritikus megjegyzéseket a bizottság szerepére vonatkozóan. Sokan azt mondták, hogy a bizottság egyfajta közvetítő szerepet tölt be, tehát érdemes előre megtudni azt, hogy ők hogyan kívánnak eljárni, és jó lenne az ő mondjukat előzetesen is már befolyásolni. És valóban ragaszkodnunk kellett ahhoz, hogy találkozhassunk a bizottság képviselővel, és valóban tájékoztassanak bennünket arról, hogy mi folyik a tárgyalásokat, például a segélyhatékonyságról vonatkozó puszáni konferencián hasonló probléma lépett fel, ott sem kaptunk megfelelő tájékoztatást. Most kétszer sikerült találkozunk Martin Prada úrral, ő nagyon segítőkész volt a találkozóink alkalmával, de mindig nagyon nehéz volt megállapodni arról, hogy igen, találkozzunk tájékoztatással bennünket, és önképp semmiféle utólagos nyománkövetési tájékoztatást sem kaptunk. Tehát ez valóban probléma volt eh, hivatalos leveleket, és próbáltunk írni, tehát az elnök szakbizottság elnöke írt annak érdekében, hogy mi ott kapjunk megfelelő tájékoztatást. És ez nem csak az UNCTAD konferencia esetében történik így, hanem különböző nemzeti konferenciákon ez így történik, hogy semmi szerepünk nincs, csak nézelődünk, a bizottság talán tájékoztat bennünket, de gyakran ezt nem teszik meg, sokszor nem kapjuk meg a dokumentumokat, nem tudunk így a tárgyalásokon sem részt venni. Lehet, hogy ezt másképpen is lehetne megoldani a tagállami küldöttségek is, és észrevételeztek ez például a finn küldöttség, a norvég küldöttség, ők a tagállami szempontot maguk képviselték, ők sokkal jobban egyeztették a parlament és a, a civil társadalmi szempontokat, mint azt a bizottság részéről láthattuk. Tehát jó, és jó lenne ezt a problémát is megoldani, hogy mi az előkészületek során, illetve a konferencia után sem veszünk részt a megfelelő eszmecseréken. De összességében mégis azt mondhatjuk, hogy sokat tanultunk, azt is, hogy milyen problémákkal küzd az UNCTAD, illetve a parlamenti részvétel milyen problémákat vett föl. Úgy nagyon gyümölcsözős, érdekes küldöttségi út volt, és köszönetet mondanék a többi közösségi tagnak, illetve mindenkinek, aki részt vett a munkában. Nem volt olyan egyszerű megszervezni az ottani találkozókat. Úgy gondolom, hogy levonhatjuk tehát a tanulságokat, és különösen az eljárási kérdések tekintetében valóban tanulhatunk ebből az útból. Köszönöm Keller asszony a bemutatóért. A képviselők nem kértek szót, megadom a szót a bizottság képviselőjének, McQuay úrnak. Köszönöm, elnök asszony. A Európai és az Európai Bizottság képviselítében vagyok itt. Én voltam a delegáció vezetője Martin Prado igazgató érkezéséig. Kicsit más képet szeretnék adni a konferencia eredményéről. Úgy gondoljuk, hogy a konferencia eredményei kielégítőek az EU szempontjából, ami a célkitűzéseket illeti, amelyeket a tanács határozat alapján határoztuk meg tavaly ősszel a bizottság munka, munkaanyaga alapján, amelyben a tanács következtetéseit hasz, ö, foglaltuk össze, és ez egy nyilvánosan hozzáférhető anyag. Úgy gondoljuk, hogy ö, az UNCTAD mandátumát továbbra is ö, nem kell, ö, nem lenne szabad túlságosan ö, tágítani, hiszen az UNCTAD-nak a mandátumához kell ragaszkodnia, miszerint az ENSZ-en belül a kereskedelmi és fejlesztés és ehhez kapcsolódó kérdésekkel kell foglalkoznia. Úgy gondoljuk, hogy ezt egyértelmű kell tenni a szövegben, és ez um, valóban a fejezet címében talál, megtalálható és a szöveg bizonyos részeiben, de egyértelmű kell tenni azt is, hogy az UNCTAD megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és megfelelő koordinációt hajt végre a többi nemzetközi szervvel. Több kérdést szerettünk volna bevenni a szövegbe, pontosabban ezt be is vették a szövegbe, egyrészt a gazdasággal kapcsolatos eredményekkel kapcsolatban, ez igen komoly vita volt. Azt akartuk biztosítani, hogy megfelelő hivatkozás van a többi szervek szerepére is, az IMF, a Világbank, az ILO, szerepére, és ezt sikerült megtenni, és szerettük volna, hogyha hivatkoznak a duty free, quota free helyek, helyzetekre és a protekcionizmus, protekcionizmus elleni küzdelemre és az unilaterális intézkedésekre, Kínával kapcsolatban például, és úgy gondoljuk, hogy az erre talált megoldás elfogadható. Vannak olyan kérdések, amelyeket nem akartunk bevenni a szövegbe, például a technológiai transfer szerepét, mi szerint ezt kellene támogatni. Nem akartuk azt, hogy az UNCTAD szerepét kitágítsuk arra, hogy globális gazdasági és fejlesztési kérdésekkel foglalkozzon, és ez nem került bele, és nem akartuk azt, hogy a gazdasági fellépést a fejlődő országokkal kapcsolatban bevegyük a szövegbe. Úgy gondoljuk, hogy ez a szöveg rövidebb, mint a négy évvel ezelőtti dohai szöveg, és ez így jobb. Ezen kívül szeretnénk, hogyha megfelelő monitoring lenne az UNCTAD de a kapcsolatban, és az ENSZ közös felügyeleti egysége létrehozása előtt, és a konferencia után is, és ez most ezzel kapcsolatban tárgyalások folynak Genfben, és ezzel szintén mi megelégedettek vagyunk. Ami pedig a parlamenttel kialakított kapcsolatokat illeti, úgy gondoljuk, hogy ugyanazon megközelítést kell alkalmazni, mint más nemzetközi konferenciákkal kapcsolatban, tehát ami a keretmegállapodást illeti a parlament és a küldöttségekkel kapcsolatban, és mint más konferenciákon is, mi rendelkezésre állunk és megfelelő briefingeket adtunk a parlamentnek, de a parlament elutasította az egyik általunk felajánlott időpontot a briefingre kapcsolatban, de Dohában mégiscsak volt két találkozunk a küldöttséggel, ahogy erre a képviselő is már utalt. Részletes információval álltunk rendelkezésre az egyes szereplők szerepével kapcsolatban, a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, is, ami pedig a, az egyes szereplők szerepének a meghatározásának a keretét illeti. Ami pedig a nem kormányzati vagy civil szervezeteket illeti, és ezek képviseletét a parlamenti küldöttségen belül, mi ebbe beleegyeztünk, hiszen ez megegyezik a parlament és az Európai Bizottságra vonatkozó keretmegállapodás feltételeinek. Ami pedig az előzetes információt illeti, a mi álláspontunk az volt, amelyet a bizottság által kidolgozott a személyzetre vonatkozó előírásokat illeti. A tanács határozatai elő, már a konferencia előtt rendelkezésre álltak, ez volt az egyik kiinduló munkaanyag. A biztos nem volt ott sokáig, nem úgy, mint az isztambuli OECD konferencián, ahol lehetőség volt arra, hogy sokáig maradjon a biztos. Most Georgieva biztos asszony csak egy rövid időre tudott eljönni. Ő szeretett volna, de sajnos nem tudott ö, ö, olyan sokáig maradni, hogy a parlamenttel is találkozzon, mert Dohában csak rövid időt töltött. De Martin Prado, az Európai Bizottság küldöttség vezetője találkozott a parlament küldöttségével, úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Keller asszony, szeretné lezárni a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm az ön megjegyzéseit is. A keret megállapodást mi kicsit másképpen értelmezzük, a parlamentet tájékoztatni kell folyamatosan a tárgyalások menetéről, mondja ki ez a passzus, de ez attól függ, hogy ki hogy értelmezi előtte, közben vagy utána. De ami az eljárást illeti, minden nemzetközi konferencián ugyanazzal a gonddal küzdködünk, éppen ezért általánosabb megközelítés szükséges itt már előre gondoskodik el arról, hogy a bizottság, a tanács tájékoztasson bennünket. Először azt mondták, hogy ez a tanács felelősségi köre, vagyis meg kellene állapítani, állapodni abban, hogy milyen ütemben zajlik ez a tájékoztatás. A parlament maga is megtehetne néhány dolgot, például a biztos meghívhatná még időben azért, hogy megtudja, hogy milyen vonalat követ majd a biztos a tárgyalásokon, vagy elfogadhatna állásfoglalást arról, hogy mi legyen az álláspont a konferencián, a tárgyaláson, és ott megkereshessük a, megkereshessük a biztost, és azt mondhassuk neki, hogy nézze, mi ezt szeretnénk elérni, elmondani. mindenképpen prioritásokat kell felállítani, és el kell mondani, hogy szerintünk ezt és ezt kellene tenni. Véleményem szerint a bizottság nyitottabb lehetne a tágabb definíciót illetően, és időben közvetlenül elküldhetné nekünk az anyagokat, hogy ne kelljen nekünk háromszor is kérelmeznünk mindezt. A lényeg az, hogy a kommunikációt várjuk és mi igen nyitottak vagyunk ez irányban a Deve Bizottságban. Elnök, köszönöm szépen, Keller asszony, a lényeget én is osztom. Köszönetet mondok önnek a munkájáért és a szorgalmas részvételért. Sajnáljuk, hogy az Intához csatlakozik. Biztos, hogy ezt sajnáljuk, hiányolni fogjuk Önt, és reméljük, hogy az INTA témákban azért segítséget fogadni a DEVE bizottságnak saját nevében, de szerintem mindenki nevében is köszöntet mondhatok Önnek. Valóban nagyon sajnáljuk azt, hogy távozik. Alors, nous continuons à présent par un... Elnök, most pedig egy következő küldöttségi beszámolóval folytatjuk. Február 20-24 jelentés a Fejlesztési Bizottság Indiában járt küldöttségéről, EU és India csúcs, ami február 10-én New Delhi-ben volt, Új Delhi-ben volt, vezetője Bill Newton Dunn volt, részt vett még benne Birgit Schneeber Jastram asszony, Kriton Arsenis úr és jó magam. Átadom a szót Bill Newton Dunn úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó, hogy ön itt van, mert segíthet nekem. Négyen voltunk a delegációban, és most csak ketten vannak jelen, vagyunk jelen, ön és jó magam. Februárban mentünk Indiába, hogy a kollégák hallották, és talán el is olvasták a jelentést. Ami az összefüggéseket illeti, Pivász biztos az áttekintésében azt javasolta, hogy az EU adjon, most már fejezze be a segítségnyújtást India számára. Van szabadkereskedelmi egyezmény EU és India között, a tárgyalások valószínűleg az idén befejeződnek, és sokat tanulhatunk ebből az EU-India közti kapcsolatokból. A jelentésükben tapasztalhatták, hogy rövid idő alatt nagy területeket jártunk be, az összes találkozó értékes, érdekes volt két részre osztanám. Először kormányminiszterekkel találkoztunk, különböző miniszterekkel. Elnök asszony lehet, hogy nem ért velem egyet, de nekem az volt a benyomásom a kormányminiszterekkel való találkozások során, hogy azt mondták, jó, hogyha Európa a szövetségi költségvetésbe még be akar fektetni, akkor rendben van, köszönjük. De az egyik miniszter azt mondta, hogy mi most fölfelé haladunk, önök viszont lefelé. Pibánc biztos viszont megállapította, hogy nem érdemes a hatalmas szövetségi költségvetésbe befizetnünk a támogatásunkat, a pénzünket, hiszen szövetségi támogatásra már nincsen szükségünk. A civil szervezetekkel is találkoztunk, terep látogatások voltak, és szerda reggel 60 különböző civil társadalombeli személlyel találkoztunk. Igen, érdekes volt, mi csak négyen voltunk, ők 60-an. Hosszú ülés volt, próbáltuk mindenre odafigyelni, amit mondtak, és igen, Hálás vagyok a titkárságnak, hogy mindent leírtak. Egyébként ez most már olvasható is, hogy ők mit mondtak ott el. Azután elmentünk a Rajasztáni sivatagba, különböző helyszínekre, és lehet, hogy a szövetségi költségvetésbe már nem érdemes EU pénzt befizetni, mert nem tudjuk, hogy az hova is megy aztán, és mennyire hatékony. Viszont a civil szervezeteket nagyon is támogatni kell, és azt a sok-sok igen szegény indiait, akik messze távol Delhi-től élnek, nincs villany náluk, semmiük. Ma délelőtt beszéltünk a napi egy dolláros jövedelemről a Szahel régióban, de sok millió indiai ugyanígy él, szinte semmiből. Éppen ezért itt még mindig vár ránk feladat, az NGO-k és a helyi projektek segítése. Láttunk egy vízi erőművet Rajasztánban, és ott valóban nagyon hatékonyan költötték el a pénzt. Értékes látogatás volt, még volt egy további haszna, ez nincs benne a jelentésben. Krita Nászanisz, aki most nincs itt, rájött arra, hogy mennyire szereti a körét és ez még egy plusz haszon volt, szerelembe esett az indiai ételekkel, Kár, hogy nincs itt, elmondhatná, hogy hányféle körét szeret. Lehet, hogy ön elnök azt, hogy még ehhez hozzáfűzne valamit, de egyébként leadtuk a jelentést. Elnök. Egyetértek az ön által bemutatott benyomással. Nagyon sokan vettek részt az üléseken, és már-már arra bátorítottak minket, hogy ne folytassuk továbbra is ezt a fajta támogatást. Ez hát nem azt mondom, hogy feldühített minket, vagy sértő lett volna, de azért már-már ezt is mondhatnánk. Tudván azt, hogy több millióan a különböző indiai kasztokban hihetetlen szegénységben élnek, és tény, hogy Indiában nem azt mondom, hogy két különböző politika van, de hát két különböző kategória van a lakosságon belül. Korábban több volt, most már kettőről beszélhetünk. Tehát az biztos, hogy ami a gazdasági fejlődést illeti Indiának, nincsen már szüksége ránk, de ami a többi személyt illeti, ez se nem fejlesztési támogatás, sem humanitárius támogatás, de azért azt mondani, hogy már nincsen szükségük Európára, ezt azért nehezen tudom elhinni. A vezetőknek kell elérni azt, hogy ezen kasztok és a gazdagok és a szegények közötti különbség ne legyen ilyen jelentős, de ez nem a mi szerepünk lenne, hiszen nekük van erre eszközük, de ezt nem teszik, úgyhogy valahol nem mondhatom, hogy elégedett lennék, még akkor is, hogyha az ország azt mondja, hogy nincsen szükségük rájuk. Tehát nem tudom, hogy mit tegyünk, érdemes lenne erről még beszélnünk, mert vannak, akik rendkívüli szegénységben élnek, nincsen se ivóvíz, se villany náluk, annak ellenére, hogy meg lenne erre a lehetőség. Görensz úrnak biztos, hogy van erre ötlete, és látom, hogy szót kér. Görensz úr. Örülök annak, hogy valaki előre kitalálja, hogy milyen gondolataim és szándékaim vannak. Már többször megemlítettük, hogy mit tegyünk a feltörekvő országokban. Hát nekik kell a felelősségüket felvállalniuk, és ez a lényege annak, hogy differenciáltan közelítsük meg az egyes országokat. Ez az EU jövőbeni fejlesztési menetrendjében is így található. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk egy kicsit kezdi felhígítani az ezzel kapcsolatos felfogását. Tehát valamennyire én csalódott vagyok. Hogyha tényleg el akarjuk élni, érni a millenáris fejlesztési célkitűzéseket, akkor azt kell elérnünk, hogy a feltörekvő országok is komoly erőfeszítéseket tegyenek. Meg kell változtatniuk a politikáikat, és tudniuk kell arról, hogy itt paradigmaváltásról van szó, hiszen ma a belső szolidaritás, amely korábban náluk csak a külső szempontból jelent meg, ezt szerintem már 33-szor elmondtam itt a szakbizottságban, de ezt ameddig csak tudjuk, meg kell ismételni. Szeptemberben lesz egy konferencia a fejleszt, millenáris fejlesztési célkitűzésekről. Én szeretném tudni, hogy a feltörekvő országok mit tesznek, hogy felvállaljak-e a felelősségüket, avagy sem, és hogy ez alapján mi akkor foglalkozhatunk-e inkább a legkevésbé fejlett országokkal, vagy más fejlődő országokkal, amelyeket még nem ö, írhatunk le feltörekvő országként. Akkoriban én javasoltam, hogy az EU kezdeményezen egy konferenciát, specifikusan ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és én továbbra is azt gondolom, hogy hasznos lehetne egy ilyen jellegű konferencia, de hogyha ezt nem szervezzük meg, akkor minden fórumon emlékeztetni kell arra, hogy mindenkinek fel kell vállalni a saját felelősségét. Elnök, egyetértek önnel, hiszen hogyha egy feltörekvő ország nem tesz semmit, akkor mi mit tegyünk? Hogyha ők nem kérnek ebből, akkor nem kérnek ebből. Nálunk a belső szolidaritás foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az Egyesült Államokban, Franciaországban, Luxemburgban, Belgiumban is vannak szegények, tehát nem a fejlesztési támogatás foglalkozik ezzel, hanem más helyeken foglalkozunk. Az államból kell megfelelő ö, eszközt ö, kitermelni arra, hogy a szegényekkel foglalkozzunk. Ezzel kapcsolatban kellene egy konferenciát szervezni, mondja az elnök. Görensz úr, nem tudom, hogy a bizottság foglalkozik -e ezzel konkrétan, de már több helyen felvetettük ezt a kérdést. Elnök? Akkor most pedig megadom a szót a külügyi szolgálatnak. Hát szerintem mindenképpen jó lenne, hogy ezt a konferenciát megszerveznénk, mert tíz év múlva ugyanez a probléma még meg lesz. Görenc úr, emlékeztetnék rá, hogy egy szavazás során éppen az ellenkezőjéről döntöttek, tehát a parlament a szakpolitikák koherencia jegyében jó lenne, hogyha foglalkozna ezzel a kérdéssel. Elnök, megadom tehát a szót a külügyi szolgálatnak. Terig asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sajnos ó, csak most láttuk a jelentést. Tehát ahelyett, hogy részletesen válaszolnék a jelentés tartalmára, engedjék meg, hogy először is hogy reflektáljak arra, ami a, a felszősi együttműködés kapcsolatos e, első észrevételeket már elhangzott, ugye, amit hagyományosan tettünk Indiában, az ágazati alapú finanszírozási támogatás, elsősorban nagyobb összegekkel támogató az oktatási ágazatot, például közel fél milliárd eurót kaptak az évek során, az egészségügyi ágazat és nagyságrendben. E két ágazatban nagyon komoly vállalásokat tettünk, és e, tulajdonképpen az indiai kormányzatot kívántuk e, pénzzel ellátni ahhoz, hogy a központilag támogatott rendszereiket tudják finanszírozni. Ezeket az alapokat, amelyeket támogatunk, az indiai kormányzat igazgatja, de nagyon átláthatóan és nagyon szigorúan költik el a pénzeket hagyományosan, amikor az Európai Unió az oktatási ágazatban India partnerevé vált, akkor a kezdeti támogatásokat szinte mind Madhu Pradesh államba irányították. Tehát nagyon világos volt, hogy mit értek el ezekkel a a az ellenőrzési mechanizmusok a, többi donor ország, többi adományozó partner esetében is a Világbank, vagy a többi szervezet esetében is egy közös monitoring misszió segítette a nyomon követését a támogatásoknak. Nagyon világos az, hogy, hogy jól látható, hogy hova folynak a pénzek, akkor is, hogyha költségvetési támogatásról van szó, és ez a, ezzel a módszertannal, ezzel az általános ellenőrzéssel pontosan tudjuk, hogy Indiában hova folynak a pénzek nyilvánvalóan a következő 2014-ben induló ciklusban is ágazati támogatásokat folytatni fogjuk. Ebben úgy gondolom valamennyien egyetérthetünk, hogy itt komoly érvek szólnak emellett. Ugye hallhattuk azt, hogy India feltörekvő gazdaság, senki sem vonhatja kétségbe azt, hogy hogy nagyon sok szegény él továbbra is Indiában, de ugyanakkor India globális szerepét is figyelembe kell vennünk, India egyre inkább maga és fejlesztési partnerként eh, jelenik meg a régióban. Nagyon sok országot támogat, Butánt, Nepált, Af- Nepált, Afganisztánt támogatja, és Kína, és ebbe az irányba, Kínát követően Afrika irányába is mozdul India. Tehát eh, kicsit furcsa lenne, hogyha tovább, is fenntartanánk ugyanolyan módon a fejlesztési partnerségünket Indiával, mint tettük azt eddig. Többen is olvasták az indiai stratégiai dokumentumot, amely ugye 2013-ig irányozza elő a támogatásokat, és hát nagyon világos volt már kezdettől fogva, és úgy gondolom az Európai Parlament támogatásával volt ez nagyon világos, hogy ez egy átmeneti eh, programozás, és a következő programozási időszakban majd pontosan meg kell vizsgálnunk azt, hogy a megközelítésünket nem kellene felülvizsgálni, és éppen ezt tesszük, felülvizsgáljuk az Indiával kapcsolatos megközelítésünket. Ez nem jelenti azt, hogy India nem fog hozzáférni semmiféle uniós forráshoz. Vannak tematikus költségvetési tételek, amelyek különböző civil szervezeteket támogatunk, e, említése került, hogy kiváló munkát végeznek a civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek, és akár a demokrácia kezdeményezés, vagy az emberi jogok e, támogatása, vagy a klímaváltozás elleni harc támogatása keretében kerül erre sor. Minden esetre India e tekintetben továbbra is hozzáférhet támogatásokat. Az, ott van a partnerségi eszköz is, nyilvánvaló, hogy India stratégiai partnere az Európai Uniónak, és így a, a partnerségi eszközből is kaphat forrásokat, de annak érdekében a stratégiai partnerségünket megerősítsük, és hát vannak itt kölcsönös érdeklődésre számot tartó pontok is, ezek új területek, ahol együtt kívánunk dolgozni, működni a jövőben Indiával, és hát nyilvánvalóan a humanitárius segély és továbbra nyitva áll India számára, hogy a katasztrófa helyzet áll fenn, az ECO továbbra is nemzetközi partnerekes helyi szervezetek együttműködve különböző államokban segélyeket nyújt, például a ciklusok által a ciklonok által sújtotta államokban, tehát India továbbra is hozzáférhet ezekhez a támogatásokhoz, de úgy gondolom, hogy a bilaterális támogatás tekintetében itt már lassan a felfüggesztésre kell gondolunk. Vannak további olyan délkeltásai országok, amelyek valóban segítségre szorulnak, és hát jó hír az, hogy tulajdonképpen a még szegényebb országokra koncentrálhatjuk most már a forrásainkat, és bármiféle további kérdés felmerül, nagyon szívesen válaszolok azokra is. Eh bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Newton Dan úr kívánja összefoglalni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a választ, igazán megnyugtató. Ugyan úgy gondolkodunk, adott területeket kell segíteni. Két dolog jutott eszembe, két kis történet, hogy illusztráljam a dolgokat. A kollégák talán emlékeznek rá, 18 hónappal ezelőtt nagy, nagy, nagyon sokat beszéltek egy indiai szeméről, aki ésség sztrájkot folytatott a Delhiben uralkodó korrupció ellen. Úgy döntött, hogy éjség sztrájkot folytat, és meg is hal, ha csak nem hagynak fel a kor korrupcióval. Sokan követték, és végül abbahagyta az éjségsztrájkot, mert egy korrupció ellenes törvénytervezetet adtak be, nyújtottak be a Delhi parlamentben. Végül ma hallottuk, hogy mind a két ház a Delhi parlamentben elutasította ezt a törvénytervezetet. Hát ez mutatja, hogy milyen nehéz a korrupció ellen harcolni Indiában. A másik kérdés. Valaki tudna -e beszélne, beszélni India külpolitikájáról kérdeztük. India, mint feltörekvő szuperhatalom. Ezt kértük a látogatás során, adjanak erről valamilyen feljegyzést. Még a mi nagykövetünk se tudott aztán ilyen anyagot átadni nekünk, vagy erre válaszolni. Az az érzésem, hogy az indiai fejlesztési segély a saját biztonságára, India saját biztonságára koncentrál. Szó volt még a többi államról, Bután, egyebek, és India nyugtalankodik Kína miatt, és az indiai óceán körzetében uralkodó kalózkodás miatt erősíti a flottáját, azután Pakisztánnal eh, is gondjai vannak. Nem tudom, hogy eh, van-e igazi fejlesztési támogatási politikája Indiának, ezt továbbra is eh, figyelnünk kellene. Elnök, köszönöm. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Tanulmány ismertetése nemi hovatartozás alapján elkövetkezett tömeggyilkosság. A hiányzó nők ezt eh, a Nőjogi Bizottsággal együtt végeztettük, ezt eh, a tanulmányt, Side a neve, The Missing Women, a nőkkel szembeni diszkrimináció azt jelenti, hogy kevésbé figyelnek oda a nőkre, a táplálkozásukra, az egészségügyi ellátásukra, és néhány országban sokkal több nő hal meg, mint férfi. Több millió nő a születés után a szelekciót választja, vagyis nem hajlandó leánygyermeket például megszülni, ez ennek a másik módja ez azt jelenti, hogy erőszakos felépések vannak a nők ellen, szociális következményekkel jár ez, mégpedig a demográfiai arányok felborulnak a nők és férfiak között, azután ott van a prostitúcióra kényszerítés, a kizsákmányolás, a kényszerházasságok és a kereskedelem, emberkereskedelem. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, hogy és uram, köszönöm az idejüket. Szeretném a gender side-ról szóló tanulmányomat bemutatni a hiányzó nőkről. Az Overseas Development Institute irányította ezt a tanulmányt, jó magam, én pedig Németországban dolgozom. Először is szeretném a prezentációm vázlatát röviden bemutatni. Elsőként akkor egy rövid bevezető a témában, némi háttérinformációt, majd szeretnék kicsit részletesebben is beszélni az indiai és kínai helyzetről, majd röviden beszélnék további országokról is, amelyekben e jelenség tapasztalta aztán beszélnék a nemi alapú előítéletek következményéről, majd néhány következtetés és ajánlás zárja az előadásomat. Már 1990-ben Amataya Sen azt írta, hogy több mint 100 millió nő hiányzik. De mit is jelent ez, hogy hiányoznak ezek a nők? Annak érdekében, hogy ezt megértsük, szeretnék néhány rövid definíciót bemutatni. Először is a nemi arány, amely a férfiak és a nők aránya egy adott népességben általában azt fejezi ki, hogy száz vagy ezer nőre hány férfi jut egy adott csoportban. Ezt különböző alkategóriákra lehet bontani, meg lehet nézni a nemi arányt születéskör, tehát hogy száz női élvezhetése hány férfi születés ö, esik, de meg lehet nézni azt is, hogy gyerekkorban mekkora, a, vagy milyen a nemek aránya 0 és 6 év között. Ö, szokták ezt általában megvizsgálni. Sok esetben azonban a lányokat nem, vezet, nem anyakönyvesztetik, vagy megölik őket. Éppen ezért nagyon nehéz meghatározni a nemi arányt a gyermekek között, általában itt pecslésekről van csak szó a normális mintázata a nemi aránynak 100 és 106 között mozog, ez azt jelenti, hogy 100 nőre egy, egy általában a világon 100-106 fiú jut, általában több fiú születik, ennek biológiai okai vannak, de vannak olyan országok, ahol a nőket és a férfiakat, tehát a lányokat és a fiúkat ugyanúgy kezelik az oktatás, az egészségügy része, de vannak olyan országok is, ahol a fiúk halálozási aránya magasabb, ugyanis a, a lányok úgy tűnik, hogy bizonyos korcsoportokban nem olyan sérülékenyek, bizonyos betegségekre nem annyira hajlamosak különböző korcsoportokban különböző képen nézhet ki a nemi arány. Itt láthatják a nemi arány születéskor az orsz, a világ különböző országaiban, a kékkel jelölt országokban, ott a 106 vagy 106 fölötti nemi arányt mutatják, azaz ezen országokban több fiú születik, mint az biológiailag indokolt lenne. Hogyha a teljes lakosságra nézzük meg a nemi arányt, akkor látható, hogy az életkor elől a haltával ez az arány kicsit kiegyenlítődik, ah, még háborúk esetén is általában az össz lakosságban nagyobb arányban vannak jelen a nők, a lányok, akár Európában, Észak-Amerikában is láthatjuk ezt, de láthatnak olyan országokat is egy térképet, ahol a nemek aránya továbbra sem egészen a normálisnak felelnek meg. Vannak olyan országok, ahol száz nőre több mint 106 férfi itt általában valamilyen különleges esemény vagy adottság vezet ehhez az arányhoz. A terminológiát illetően a gender side, a nemi hovatartozás alapján elkövetett tömeggyilkosság még nem egy általánosan elterjedt definíció. Ehm, mi ezt a definíciót, vagy ezt a kifejezést nem szoktuk alkalmazni, mert nem igazán tiszta, tisztán körülhatárolt fogalomról van szó. Itt általában ugye olyan eseményekről van szó, amikor egy nemmel szemben történik valamilyen erőszakos fellépés, de itt a mi esetünkben nem annyira a lányokat ö, támadják meg célzottan, hanem itt inkább nemi alapú kiválasztásról, szelekcióról van szó. Sok esetben került sor régebben arra, hogy megölték a lány gyermekeket, tehát születés után került sor a szelekcióra, de most már, ez mondjuk 20 évvel ezelőtt, most már inkább a születés előtti módszereket alkalmazzák, tehát megnézik, hogy milyen neme lesz a születendő gyermeknek, és akkor leány esetében nagyon sokszor abortuszra kerül sor. Nagyon sok oka lehet annak, hogy miért teszik ezt. Nem csak egyszerűen előnyben részesítik a fiúkat a lánygyermekekkel szemben, vagy lehetnek ennek történelmi, kulturális okai is. Sok országban, sok társadalom ennek nagyon mély gyökerei vannak itt a kulturális nemi különbségekről, nőkkel szembeni diszkriminációról beszéltünk, de vannak gazdasági okai is ennek például azért, mert hagyományosan a, a nők nem örökölhetik a szüleik vagyonát, tehát a szülőknek a fiúgyermekekre van szükségük ahhoz, hogy a vagyonukat tovább adhassák, az örökséget visszaadhassák, és hogy így az ő öreg kori megélhetésüket is biztosítsák majd a fiú gyermekek. Aztán ugye, amikor a lányok eladósorba kerülnek sok országban, pénzügyileg is támogatni kell, ki kell stafírozni a lánygyermeket. És hát arról is említést kell tenni, hogy Kínában, Indiában és sok országban az egészségügyi dolgozók eh, sok esetben valóban haszonra, nyereségre tesznek szert ezáltal, hogy, hogy ennyire elterjedtek ezek a módszerek. Aztán, amikor a szülők meghalnak, akkor a temetés sok országban csak a fiú gyermekek szervezhetik meg, és csak ők búcsúztathatják el a szülők. Az elmúlt években nagyon sok felelődő országban láthattuk azt, hogy egyre kisebbek a családok, kevesebb gyerek születik egy-egy családba, de annak a gyermeknek, amely megszületik, annak a nemére szeretnének befolyást gyakorolni, tehát hogyha ha már van egy lányuk, akkor sok szülő, ha már csak egy második gyermeket szeretne vállalni, akkor mindenképpen fiút szeretne. A helyzet a különböző országokban eltör, amit láthatják a térképen, Indiában, Kínában nagyon erősen jelen van ez a probléma. És akkor először is néhány észrevétellel élnék India. A kapcsolatban van egy indiai közmondás, amely ezt a problémát, ezt a helyzetet felmutatja. Ez a leányok felnevelés olyan, mintha a szomszédok kertjét öntöznénk. Nem tudom, hogy az Indiában, tehát látogatások során a képviselők ezt tapasztalták, -e, majd erre később még kitérhetünk. Jelenleg Indiában a gyermekkori nemi arány úgy néz ki, hogy 100 lánygyermekre 112 fiúgyermek jut születéskor, és a 15 év alattiak körében azt adhatjuk, hogy a szám még növekszik, általában ez csökkenni szokott, de Indiában növekszik ez a szám. Ez azt jelenti, hogy Indiában a lánygyermekek nem ugyanolyan elbánásban részesülnek, többen halnak meg közülük. Az össz nemi arány pedig 108. Néhány számadat a helyzet nagyon sokat romlott ezeket 61 óta, amikor népszámlálásra került sor, és Indiában azt láthatják, hogy a nőknek nagyon magas halálozási aránya nem csak a gyermekek, az úszülöttek esetében, hanem minden korcsoportban nagyon magas a halálozási aránya a nők korábban. Az egyik oka eh, az a hozomány kérdése lehet. 1961-ben elfogadtak egy törvényt, amely ezt a fajta diszkriminációt megtiltja, de a helyzet nem sokat javult. Úgy tűnik, hogy a nemi arány a fiúk javára billent, de az idős nők esetében úgy tűnik, hogy a nők helyzete javult, a, inkább születés előtt történik meg a szelekció vagy a diszkrimináció a születendő leánygyermekekkel szemben. Ami nagyon megdöbbentő a statisztikák eh, megvizsgálása során, az, az, hogy a terhességek esetében inkább a második, harmadik terhesség esetében merül fel az a kívánság, hogy kiegyensúlyozzák a nemek arányát a családban. Tehát, hogyha például az első gyermek esetében a nemek aránya szinte normális Indiában is, de második gyermek esetében, ha az első gyermek lány volt, akkor itt felborul a nemi arány. Hogyha az első gyermek fiú volt, akkor a második gyermekeknek az a nemi aránya normális marad. Itt tehát azt láthatjuk, hogy elsősorban a leányok kerülnek háttérbe. Ez a gyakorlat Indiában általában a jó vagyoni helyzetű, jól képzett családokra jellemző, ugye azt várnánk, hogy a megfelelő iskolázottsággal ez változna, de a statisztikák azt mutatják, hogy a magasabban képzett nők inkább kisebb családot vállalnak, és ez a nemi alapú abortusz sokkal gyakrabban jelenik meg az ő körükben. Nem egész Indiára jellemző az, hanem bizonyos régiókra van, ahol akár 130 fiúgyermek is jut 100 leánygyermekre, vannak ilyen régió és Indiának. A különböző vallási közösségek között is nagyobbak a különbségek, de amint mondtam a felnőttek körében a nemi arány kezd normalizálódni. India sokat tett ennek érdekében, nagyon tisztában vannak ezzel a problémával, nagyon sok civil szervezet is foglalkozik azzal, hogy fellépjen a e probléma ellen. 1994-ben elfogadták a fogadtatás előtt és születés előtti diagnosztikai technikákra vonatkozó törvényt. Ez ez megtiltja a nemi alapú szelekciót, tehát a terhesség alatt nem szabad a gyermekek nemét nyilvánosságra hozni, és az ultrahangos berendezéseket csak azok kapják meg, akik aláírták és betartják ezt a törvényt. Ennek ellenére a pozitív hatás nem volt igazán számottabb, sőt, sok helyen romlott a helyzet. Aztán a lánygyermekek oktatását pénzügyi ösztönzőkkel is próbálják támogatni, illetve az örökösödési jogot is néhány területen megváltoztatták, azt az időseket is próbálják támogatni. Ezek a különböző kezdeményezések úgy tűnik, hogy már némi hatást hatással is jártak, de nem igazán ellenőrzik és követik nyomon ezeket a kezdeményezéseket, tehát nem látjuk még, hogy hosszú távon milyen eredményekkel járhatnak ezek. És akkor most e, kis beszámoló Kínáról, itt is egy közmondással kezdeném a prezentáció, amely jól szemlélteti azt, hogy hasonló a helyzet, mint Indiában olyanok a lányok, amelyek, mint a kiömlött víz, amelyek aztán elhagyják a családot. Itt a születéskor 113 fiúgyermek jut 100 lánygyermekre, itt tehát még inkább torzult a helyzet, mint Indiában 15 év alatt 117 fiú jut 100 lányra, tehát látható, hogy fiatalkorban több lánygyermek hal meg, mint fiúgyermek Kínában. Aztán nemi alapú előítéletek Kínában nagyon mélyen gyökereznek a kultúrában, a gazdasági fejlődés ellenére, a társadalmi fejlődés ellenére is fennállnak még ezek az előítéletek. Ennek az egyik nagyon komoly oka, a nők elleni diszkriminációk a komoly oka, az gyermeket ö, támogató politika, amelyet 1979-ben vezettek be. Ez az egygyermek politika a, a Kínában úgymond eltűnt nők 50%-áért tehető felelőssé. Indiától eltérően a nemi egyenlőtlenség, vagy aránytalanság elsősorban születés előtti tényezőknek köszönhető. Indiában ugye minden korcsoportban láthattuk ezt az aránytalanságot, Kínában azonban inkább születés előtt figyelhető meg ez a nemi aránytalanság. Ugye Indiában inkább a második, harmadik születéskor jelenik meg ez a születőség, az első gyermek születésekor szinte normálisan nemi arány, de hogyha az első gyermek lány volt, akkor a második terhesség esetében felborul a nemi arány. Kínában akár 40,9 millió lánygyermek tűnhetett el, úgy mond, és itt kitérnék az emberkereskedelemre, és de majd később részletezném ezt a problémát. Kína is sok intézkedést foganatosított annak érdekében, hogy felszámolja ezt a problémát, nagyon is tisztában vannak ők is a problémával. 95 ben vezettek be egy törvényt a nemi alapú abortuszok ellen. 2000-ben egy kampány indult a leányok eh, támogatásáért. Itt egy, illetve két lánygyermekes családokat eh, pénzügyileg kívántak támogatni. Egy régióban került sor erre a kísérleti jellegű projektre. Igen, csak pozitív hatást tapasztaltak ezzel kapcsolatban, így 2006-ban más régiókra, az egész országra is kiterjesztették ezt a kampányt. Care for Girls eh, eh, volt a kampánynak a neve. néhány szó a más országokban hiányzó nőkről. Ugye 100 millió nőből a 40-41 millió tűnhetett el Kínában, ennél még talán magasabb számban pedig Indiában, de akár Európában, az Európa tanács tagállamaiban is megfigyeltő ez a probléma itt egy listát láthatnak az érintett országokra, amelyekben a nemi alapú szelekció problematikusnak tűnik. A második oszlopban láthatják a születéskori nemi arányt, 2011-ben láthatják Albánia, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia esetében a születéskori nemi arány 111 vagy a felett értéket mutat Eh, itt is eh, valószínűsíthető, hogy nemi alapú abortuszokra kerül sor ezen országokban. Hogyha megnézzük a 15 év alatti gyermekek közötti nemi arányt, láthatjuk, hogy itt is jóval több fiú gyermek eh, jut a lányokra, mint máshol, itt is mm, a fiatal lányok sérülékenysége mutatkozik meg. Aztán további gócpontok, a Szarától déreső afrikai területek, és azt mutatják a tanulmányok, hogy ott vannak olyan országok ebben a térségben, ahol még több nő, lány, gyermek tűnhetett el, mint Indiában, Kínában, de itt, itt leginkább a magasabb korban tapasztalható magas halálozási arány lehet a felelős ezért, az aránytalanságért. De elsősorban betegségeknek tudható ez be, a nőket például a malária sokkal jobban sújtja, vagy az egészségügyi ellátásban kevésbé részesülnek, amikor megbetegednek, illetve AIDS, HIV, HIV fertőzés is nagy mértékben felelős azért, hogy itt nagyobb a nők halálozási aránya. Aztán nagyon érdekes az, hogy ezek az egyensúlytalanságok, amelyeket Indiában és Kínában tapasztaltak, az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Egyesült Államokban is megfigyelhető az ázsiai származású szülők gyerekeinek körében dél van is hasonló a helyzet, de elnézést, dél egy pozitív példaként kívánom megemlíteni. dél volt az egyetlen első olyan ország, ahol felismerték ezt a torzult nemi arányt, és elsőként fogonatosítottak intézkedéseket, a nemi alapú abortuszokat betiltották, a lányokat nevelő családokat számos módon támogatják, és az elmúlt tíz évben a helyzet nagyon sokat javult. 2011-re mondhatni normális értéket ért el a nemi arány az elmúlt év során pedig újra engedélyezték a születendő gyermekek nemének nyilvánosságra hozatát, tehát most már jogában áll a szülőknek születés előtt megtudni azt, hogy fiú vagy lány gyermek születik-e majd a családban. És akkor milyen következményekkel járnak a nemi alapú előítéletek, ezt is megvizsgáljuk. Protection. Az, hogy több férfi van egy társadalomban, pszichológiai problémákhoz vezethet a férfiak számára, hiszen esetleg nem találnak partnert vagy feleséget. Ez antiszociális magatartáshoz vezet. Az érintett országokban több bűncselekményt követnek el, és az emberi jogokat is megsérték prostitúcióra kényszeríthetnek nőket, és a szexuális kizsákmányolást is megfigyelték, vagy pedig emberkereskedelem házasság céljából a nemire, nemi úton terjedő betegségek száma is megnőtt, valamint nagyon sok nő öngyilkosságot követel, a férj és a család nagyon nagy nyomást gyakorol a nőkre, akkor, hogyha például lánygyermeket vár, és sokszor öngyilkosságot követnek el, és a lányok vagy nők esetében is, vagy előfordul öngyilkosság, mert tudják ezek a nők vagy lányok, hogy nem kívánt gyermekek a lánygyermekek ezt érzik, hogy nem akarták őket a szülők, és ezért öngyilkosságba menekülhetnek. Most szeretném levonni a következtetéseket. Általánosságban Európa és az EP mit tehet? Megfigyelhetjük most, hogy Kínában és Indiában elérte a csúcspontot a nemek közötti arány, csak azt lehet elősegíteni, hogy kevésbé részesítsék elénybe a fiúgyermeket. Az egyik módja ennek, hogy törvényen kívül helyezik a nemek megválasztását, másrészt pedig a problémának a gyökereivel kell foglalkozni. Általánosságban több adatot kell gyűjteni, mint mondtam, a jelenség nem mindenütt figyelhető meg, Indiában vagy Kínában, csak néhány régióban. Nehéz megbízható adatokat szerezni. Ha megszámolják például a lánygyermekeket, ez nem elegendő, mert nem minden gyermeket, lánygyermeket jelentenek be, az abortusz kapcsolatosan is nincs rögzítve minden adat. A másik pedig szociális, gazdasági tényezőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy jobban megértsük a problémát. A gazdasági és egyéb szociális következményeit is figyelembe kell venni annak, hogy több a férfi, mint a nő. A nőmek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikák megvalósítását szükséges támogatni erőteljesebb szankciókat kell foganatosítani, ezeket tovább kell fejleszteni, tájékoztatás, lobbizás, megfigyelés, monitorozás szükséges a orvosok és az egészségügyi személyzet körében, azért, hogy ezt a gyakorlatot ne folytassák. Néhány ajánlás az EP számára. Természetesen nehéz innen befolyásolni Kíniát, Kínát és Indiát. Már ez elhangzott a fejlesztési segélyekkel kapcsolatosan is, mit tehetünk Európában az ázsiai gyakorlat megváltoztatásáért. Csak annyit ajánlott, ajánlhatunk, hogy fokozottabban kell együttműködni, a parlamentben sokat kell beszélni a hiányzó nők koncepciójáról, ezt a kérdést az európai napirenden kell tartani. Az EP-nek más nemzetközi testületekkel is együtt kell működnie. Tavaly volt egy közös nyilatkozat, különböző ENSZ szakosított szervezetek adták ki a mi szelekcióval kapcsolatosan, együttműködhetnénk velük is, és együtt alakíthatnánk ki stratégiákat. A Fejlesztési Bizottság ezt a, az aggodalmat a jövőbeli segély vagy támogatási programokba belevehetné, valamint a nemek szelekciójának gyakorlatával kapcsolatos gondokat, a DCI, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz részévé is teheti, amit az Európai Bizottság javasol. A, az EU határain kívül is beszélni kell erről. Az INTA, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is biztosíthatná azt, hogy az emberi jogi záradékokban szerepeljen ez a kérdés, a nemekkel kapcsolatos diszkrimináció, és az Jogi Bizottság szintén megemlíthetné a különböző jelentéseiben, különböző fórumokon ezt a problémát. Végül pedig az EU, vagyis az EP delegációi ezt a kérdést az együttműködés során felvethetné, és az európai kormányokkal is tárgyalhatna erről a probléma megfékezésére. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Először Mitchell képviselő vannak, adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük bizasszonynak is ezt a jelentést. Én kaptam meg az elődői szerepet az ezzel kapcsolatos jelentése kapcsolatban, és nagyra értékelem ezt a részletes munkát, amelyet ön végzett. Nem tudom, hogy miért nem vettük be eddig ezt az éves emberi jogokkal kapcsolatos jelentésünkbe. A parlamentben egy pár héttel ezelőtt erről már beszéltünk, de azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak mindenképpen valamilyen megoldást kell találnunk a saját problémánkra, mi szerint nem szabad politikai futballjátszmát indítani ezzel kapcsolatban, hiszen nekünk segítenünk kell ezen embereken, ezen nőkön különösen az európai menetrend megpróbál politikailag korrekt maradni, anélkül, hogy konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozna. Ami a prezentációt illeti, nagyon jól összefoglalja ez a helyzetet, és a szakbizottságban egységes megközelítést akarunk kialakítani, ezzel kapcsolatban nem akarok most külön más mondani, csak azt, hogy ez rendkívül döbbenetes ez a helyzet, és többet kell tennünk. Az, hogy 100 millió nő hiányzik a világ lakosságából. A két világháború között, az első és második között Európában 60 millióan haltak meg. Csak gondoljuk át ezeket a számokat, itt hihetetlen számokról van szó nem csak az abortuszról van szó, hanem gyermekgyilkosságokról, és erről ö, nemrég hallhattunk ö, részletesebben is. Az Economist ö, több cikket jelentetett meg ezzel kapcsolatban. Olyan gyerekekről beszéltek, amelyekről ö, kiderül mondjuk még a terhesség során, hogy ö, lányok lennének, és egyszerűen akkor mindig abortusz lesz ennek a vége, ennek a terhességnek a vége. Elnök asszony, ö, itt tendencia azt gondolni, hogy ez csak nagyon szegény családokban történik, de nem Indiában, bizony a gazdagabb családokban is ez bekövetkezhet. Nagyon konkrét gondolatokat fogok megvizsgálni, és remélem, hogy a szakbizottság is majd támogatni fogja az ezzel kapcsolatos javaslataimat. Egy dolgot szeretnék elmondani. Először is tovább részletezni, hogy dél mi történt? mennyire volt intenzív, mennyire tartott sokáig ez a program, itt oktatásra koncentráltak, vagy inkább csak a tiltásra. Tehát a délkorai példáról még többet szeretnék megtudni. Másodszorban az egyik problémánk itt nálunk, ezzel a témával kapcsolatban különösen az, hogy egy férfi gazdasági értékét úgy gondolják, hogy nagyobb, mint egy nő gazdasági értéke, és ez gyakran ennek a helyzetnek az oka ahogy ezt ön is kiemelte. Az egyik kérdés, amelyel talán tudunk a kettes DCI után foglalkozni, ez az biztosítás kérdése, például a különböző terményekre vonatkozóan. Hogyha csak a saját fiaimra hagyatkozhatok mondjuk idősebb korban, akkor ez, a, ez a biztosítás ez esetleg segítséget nyújthatna. És azt gondolom, hogy komoly tényező lehet. Néha, amikor Ázsiáról, a fejlődő országokról beszélünk általában, akkor úgy beszélünk azokról az emberekről, mint hogyha ők mások lennének, mint mi magunk. Az, hogy Hát az, nálunk a fiatal gyerekek jobban használják a mobiltelefont, mint én magam, tehát valahogy egy kicsit tágabban kellene foglalkozni a kérdéssel. Ezt az egész biztosítási kérdést kellene átgondolni, hogy ezzel esetleg elkerülhető lenne az, hogy a fiúkat részesítik előnyben a lánygyermekek helyett és talán ez az általam előkészítendő jelentése kapcsolatban rendkívül hasznos volt. Ami pedig korát illeti, tényleg szeretném, hogyha további részletekkel szolgálna, talán majd írásban is, de köszönöm ezt a jelentést, és mindenképpen azt gondolom, hogy a parlamentben foglalkoznunk el ezzel a kérdéssel. Mindjárt rendelkezünk a nemzeti parlamentekkel kapcsolatokkal, az enszervekkel, az EU-n belül is, és vannak különböző csoportok, például ázsiai barátok csoportjai, más szervezetek, úgyhogy mindenképpen van fórum arra, hogy ezzel foglalkozzunk. Itt az idő, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Michel úr. Akkor most uh, Anne Gressnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük uh, a tanulmány szerzőjének ezt a rendkívül érdekes uh, tanulmányt. A főhallgatóját keresi? Nem, rendben. Számunkra, sokunk számára eléggé döbbenetes számok ezek, pedig a, ö, már létezik erre vonatkozó egyezmény. Tehát láthatjuk, hogy rendkívül hosszú az út, aközött, hogy elismerjünk egy jogot, és ezt valóban biztosíthassuk is. Ön is beszélt erről, de Kínában például valóban 94 óta, hogyha jól emlékszem, 1994 óta a diszkrimináció, a nemek közötti diszkrimináció ö, tiltott, de mint ahogy azt gyakran látjuk az általunk bevezetett jogszabályokkal kapcsolatban is, hogyha nincsen szankció és nincsen megfelelő bírósági eljárás, akkor ez egy egyszerűen elfogadhatatlan helyzethez vezet. Én azt szeretném megtudni, hogy a mi szakbizottságunkban hogyan lehet elérni azt, hogy ezzel a kérdéssel tágabb értelemben foglalkozzanak itt az Európai Parlamentben, hogyan lehet megpróbálni megoldásokat javasolni, kiemelni az ön által javasolt megoldásokat, és nagy érdeklődéssel hallgattam, amit Michel úr javasolt. Nincsen véleményem a biztosítási kérdése kapcsolatban, érdemes ezt mindenképpen tovább gondolni. Az viszont biztos, hogy ami a gazdasági szempontot illeti, szerintem ennek rendkívül nagy jelentősége van ezen egyenlőtlenség kialakulásában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Weiger úrnak adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Én akkor emeltem fel a kezemet, amikor ez a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy mondanom kell e, valamit. Ez nyilvánvalóan más, hogy most kicsit később kapok szók, hiszen itt közben ön előre haladt a prezentációjával, és hát nagyon fontos témát mutatott itt be nekünk. Egy, egy olyan problémára van szó, a, a, amelyet mindenképpen orvosolnunk kell. Egyetértek az összefoglalásával is, amikor különböző intézkedéseket, fellépéseket említett, amelyeket foganatosíthatnánk. De amikor eredetileg felemeltem a kezem, az az volt, amikor Európáról esett szó. Azért emeltem fel a kezem, mert egy kicsit kétkedve fogadtam az ön által bemutatott adatokat. És azért is rosszul éreztem magam, mert úgy én is hozzájárultam az ön statisztikájához, mert csak fiaim vannak, három fiam van. De hát talán ők ma ö, csak lány, nekik viszont csak lányaik lesznek. A Szlovénia, az én hazám, egyike volt azoknak az országoknak, amelyeket ön meggyanúsított a tanulmánynak, és hát ezt, ezt én nem hiszem és nem fogadom el. Talán önnek kicsit egyensúlyra is kellett törekedni, és, és arra törekedett, hogy, hogy azt mondja, hogy mi európaiak is majdnem olyan rosszak vagyunk, mint a többiek. Tehát, hogy mi is felelősek vagyunk bizonyos szempontból. Nekünk is rossz kellene, hogy legyen a lelkismeretünk. De igazából azt szerettem volna megkérdezni öntől, hogy az én gyanúm az jogos-e, hogy sem, mert én úgy gondolom, hogy nem lehetünk olyan rosszak, mint azt az ön statisztikai sugalják. Ugye itt a hagyományokra nem, a vallási hagyományokra nem koncentráltunk annyira a prezentáció során, és hát a hagyományok, a vallás nagyon sok nagyon nagy szerepet játszanak e arányt, ezen aránytalanságok kialakulásában. És ha most Európára gondolok, és azokra az európai országokra, amelyeket ön felsorolt, tehát nagyon röviden láthattuk ezt a listát, éppen ha csak feldobta a diát, és nem igazán tudtam elgondolkodni ezen. Ez rendben van, de a színezett, a színes térképek, itt ugye vörös színűre és rózsaszínű ö, országokra osztja fel Európát, a rózsaszín az jó, a vörös az rossz. És volt még ezt megelőzően is egy dia, de ezen a térképen itt megjelenik Szlovénia, és néz, nekem, nekem ezek kicsit problematikusak kicsit több évre lenne szükségem ezzel kapcsolatban. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy, hogy a magyarok miért szeretnék példának okáért kevesebben a lányokat, mint az olaszok. Nem, én ezt nem hiszem el, ezt nem veszem meg. je vais peut-être... Elnök, átadom önnek a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, mert még van három hozzászólási kérelmünk. Köszönöm a kérdést, talán az utolsóval kezdem, és visszafelé haladok. Nem a piros a rossz és a kék a jó, hanem a piros azt is jelenti, hogy sok háború volt, és nagyon sok férfi halt meg a háborúkban, és így a nemek közötti arány olyan, hogy például Németországban még mindig több a nő, mint a férfi, mert a második világháborúban Németországban sok férfi meghalt. Úgyhogy ennek a hatását lehet látni a térképen. Mert még meg lehetne vizsgálni, hogy melyik az a pont, amikor a nők száma kevesebb, születéskor vagy születés után, milyen okból. Szlovéniáról nem tudok semmit mondani, de például Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia esetében ez a torzulás csak a Szovjetunió összeomlása után következett be. 91-ben még szinte normális volt az arány, de később ez elmozdult. Ezekben az országban más a vallás, más a történelem, a szociális körülmények. Ebben a három országban fordul ez elő, de más volt Szovjetunióbeli országban, ez nem történik meg, és még a tudósok erre nem találtak magyarázatot. Egyik helyen miért van, másik helyen miért nincs. A másik a harmadik születés esetén az európai országban az első és a második születés esetén normális az arány, és a harmadik születéskor borul fel ez az arány a fiúk javára. Nem tudjuk pontosan, hogy miért van ez így. Then, um, the second question. A második kérdés, hogyan lehetne szélesebb, tágabb értelemben megvitatni a kérdést. Szerintem nagyon jó lépés a mai vita, és mint mondtam, fontos, hogy a különböző szakbizottságok együttműködjenek. A kutatás eredményeit meg lehet osztani a szakbizottságok között, vagy a kutatásokat egyes szakbizottságok csak bizonyos problémákra összpontosítanának, de valamelyik szakbizottságnak vezető szerepet kellene játszania. Nem tudom, hogy ki érez felelősséget. Ez iránt valakinek ezt el kell kezdeni. Ami Koreát illeti, most beszéljek erről, vagy majd máskor? Úgy tűnik, hogyha megnézzük ezt, nem túl mérhatóan. Ugyanazokat az intézkedéseket hoztak, mint Indiában és Kínában, de ők sikeresek voltak, India és Kína viszont még nem. Dél-Korea az elmúlt két évtizedben kivételes gazdasági fejlődést valósított meg. Az egyik tanulmány szerint a személyek, az egyének szerzett helyzete nem változtatja meg a gyakorlattal kapcsolatos hozzáállást, az csak akkor változik, hogy az egész társadalom változik. Éppen ezért Dél-Koreában a gazdasági növekedés miatt az egész társadalom gazdagabb lett, és a szülők megtakarításokkal éltek időskorukra már kevésbé fügtek a gyermekeiktől. Az egész társadalom változott, és így a fiúk és a lányok közti arány is változott. Ez kisebb ország is. Milyen időszak alatt következett ez be? 20 év alatt? 30 év alatt? Hangzik a kérdés. Válasz. A javulás csak az elmúlt tíz évben figyelhető meg. Tíz évvel ezelőtt a helyzet ugyanaz volt, mint most Kínában és Indiában, pontos adatai most nincsenek, és az elmúlt tíz évben viszont javult a helyzet. Newton Dan úrnak adom meg a szót, megint rosszul mondtam a nevét. Köszönöm szépen, ez egy nagyon nehéz, de nagyon érdekes téma, és már várom Mitchell úr jelentését. Ez egy nagyon összetett kérdés, csak néhány apró gondolat a részemről. Hiszen a közelmúltban többször is jártam Indiában. Az egyik a kasztrendszer, ami érdekes, hát ugye az indiai társadalom különböző kasztokban van felosztva. És ha az indiaiakat erről kérdezik, akkor mindig azt mondja, ó, hát ez már a múlt év, ez eh, illegális, ez már nem így de igazából az egyéni sorsok a, a faluban, a falvakban nem biztos, hogy így néznek ki. Februárban jártunk szintén Indiában, és egy városházán egy polgármester asszony beszélt a helyi problémákról, és, és beszéltünk erről is, hogy eltűnnek a nők. És az egyik indiai hölgy azt mondta, hogy még egyetlen egy olyan idő, egy férfit sem találtam, aki megtette volna ezt már, mint hogy meggyilkoljon egy, egy, egy kislányt. E, ez, ez egy elég szörnyű észrevétel volt. Aztán tavaly az indiai küldöttség Biharba utazott, és egy unió által támogatott központba látogattunk el, akik feladata az volt, hogy meggyőzzék az indiaiakat arra, hogy lányaikat ne uh, házasítsák ki 13 évesen, hiszen itt nagyon szegény családokra volt szó, és akkor uh, ha ilyen fiatal korba kiházasították a lányokat, akkor megoldódott az életük, és, és ebben a faluban, hogyha bármelyik lány uh, azt mondta, hogy nem hajlandó 13 évesen megházasodni, nem iskolába szeretne tovább járni, akkor uniós forrásokba egy biciklit ajándékoztak neki. És nagyon ijesztő dolog számomra is, számomra az is, hogy ugye a történelmi ismereteim azt mondják, hogy, hogy azon országokban, ahol a fiatal férfiakból többlet van, ott ők valószínűleg háborúzni fognak. És hát ha most arra gondolunk, hogy Indiában is egyre több a férfi, és Kínában is egyre több a férfi, és már most is konkurálnak, mondjuk versengenek a himalai erőforrásokért, akkor itt nem tudom, hogy milyen jövő elé tekintünk. Ez egy nagyon mélyen gyökerező probléma. Michel úr, várjuk a jelentőset. Köszönöm, mondja elnök asszony, most pedig Teokarusz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Görögül szeretnék hozzászólni. Szeretnék gratulálni a jelentéséhez, amelyet most bemutatott nekünk. Ebben nagyon is igaz ö, megjegyzéseket hallhattunk. Elnök asszony, hadd mondjam el, hogy orvosi szempontból a rendes ö, arány az 106 lány 100 fiúra, ugyanis ö, a fiúk ö, ö, gyengébbek születéskor. Tehát ez az átlag, kivéve Argentinában, ahol ö, több fiú születik, mint lány. De Európában, Azerbajdzsánban, Grúziában és talán a balkáni országokon is, amit láttunk, abból nem következtethetünk arra, hogy bármilyen patológiai tendencia lenne, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a születési arányszám egyre csökken, és egyre kevesebb a lakosok száma. Tehát az önáltal leírt jelenség nem feltétlen csak európai probléma, ahol 106 lány születik 100 fiúra. Indiában a probléma az, hogy egy időszakban két millió leány gyermeket öltek meg. Nem abortuszról van szó, hanem a születés utáni gyilkosságról. Ami tehát a szelektív abortuszt illeti, amennyiben engedélyezett az abortusz, akkor biztos, hogy soha senki nem fogja elmondani, hogy a neme miatt vetette el a gyerekét egy nő. Tehát mindenképpen általában kell szabályozni, kontrollálni az abortuszt. Megtiltják, hogy valamilyen szelektív okból vetessék el a gyermeket, ezt a művi megtermékenyítés esetében teszik. Ami Indiában történik, ezt nagyon pozitívnak tekintem, hiszen az ultrahangon sikerül ugye a magzat nemét meghatározni, és és így elvetetik a gyermeket. Na most nem tudom, ez lehet, hogy rosszabb, vagy nem feltétlenül, hogy rosszabb ez, mint hogyha megszüli az anya ezt a gyermeket, és utána fogják megölni. Az biztos, hogy Koreában a példában azt hallhattuk, hogy az a legjobb megoldás, hogyha társadalmi szempontból próbáljuk ezt megoldani, és nem elég csak remélni mindezt, hanem hatékony intézkedésekre van szükség, ahhoz, hogy minden olyan tényezőn változtassunk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az életminőség javuljon. Az imént elhangzott, hogy egy férfi nem tudja saját kézzel megölni a megszületett lánygyermekét. Hát ez bizonyosan részét képezi bizony, bizonyos kultúrának. Nem tudom, hogy önök közül bárki el tudná -e képzelni azt, hogy bárki ilyesmihez folyamodjon. Köszönöm, elnök asszony, én is szeretném nagyra értékelni azt a jelentést, azt a tanulmányt, amit kaptunk, és a prezentációt is. Nekem is van kérdésem, hogy utána néztek-e annak, hogy mik az okai? Föltehetően az egyes régiókban különböző okai lehetnek nem csak a biztosítás. A biztosításon túl is vannak olyan körülmények, mint például az, hogy bizonyos régiókban, bizonyos országokban a nőknek nincsenek jogaik, ami a tulajdont illeti. Nem, nem lehet a birtokukban föld például. Tehát a, a családnak, ha gazdag család, akkor érdeke az, hogy megmaradjon a családban a tulajdon, és férfi utód legyen a keleti, távol-keleti országokban, nem ismerem az indiai helyzetet, de a távol-keleti országokban föltehetően ez a, ez a helyzet. Kínában is, hogy ott valóban, valóban a biztosítás helyett szükséges a fiú, mert a fiú köteles gondoskodni a szülőkről hogy van-e ilyen, ilyen háttérinformáció önöknél, hogy, hogy mi vezet oda, hogy, hogy a lánygyerekeket meggyilkolják. Nyilvánvalóan a diszkrimináció ezekben az országokban sokkal szélesebb körű, mert ez csak, ez csak a jéghegy csúcsa, hogy a, a lányokat megölik születésük előtt vagy után, vagy nem kapnak elég, elég egészségügyi ellátást, ez csak a jéghegy csúcsa. De nyilvánvalóan ennek vannak mögöttes okai is, amik legalább annyira érdekesek érdekesek lehetnek. Én azt szeretném tudni, hogy erről tudunk-e valamit. A másik dolog, amit szívesen megkérdeznék, hogy hogy vannak-e adataink arról, hogy azok a, hogy Indiában, Kínában, hogy ezek a törvények hogy működnek, hogy elítélnek-e ez alapján embereket vannak törvények, amik, amik ugyan, ugyan, léteznek, de igazából nem hatékonyak, mert nem is, nem is tartják be őket. A, a law enforcement az annyira, annyira gyönge, hogy nem tartatják be a törvényeket. És van, van még egy, még egy megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit Newton Dan kolléga mondott. Én azt látom, mivel emberkereskedelemmel foglalkoztam aránylag sokat az elmúlt években, azt lehetett látni a történelem során, hogy a 19, a 20. század első évtizedeiben, 1910-20-30-ig a nőket Amerikába exportálták. Érdekes módon az emberkereskedelem az később, a 60-as évek, 60-as, 70-es években orientálódott át Európába, hogy az a, az a hullám, ami, amit a kényszerházasságokban ma látunk, hogy a pakisztáni indiai családok küldik haza Indiába, Pakisztánba a lányaikat 13-14 éves korukban, és nem, nem egyedi esetekről van szó, hanem az esetek százait ismerjük, és hol vannak azok az esetek, amiket nem ismerünk, hogy az már vajon ezzel függ össze? Merci beaucoup. Je vais d'abord passer la parole à... Köszönöm. A külügyi szolgálatnak, külszolgálatnak szeretném megadni a szót, de ő nem kíván hozzászólni, a bizottság sem. Akkor visszaadom a szót az előadónak. Az utolsó kérdéssel fogom megint csak kezdeni. Már egy kicsit beszéltem a pénzügyi okokról, talán megismételném ennek egy részét. A tulajdonjog mindenképpen rendkívül nagy probléma, és az idősek ellátásával kapcsolatos kérdések. Kínában például még mindig igaz az, hogyha egy nő férhez megy, akkor a férj szüleinek, szüleiről neki kell gondoskodnia. Tehát a, férfi, a férjétől függ, hogyha a férje nem akarja, hogy ő a saját szüleivel is foglalkozzon, vagy gondoskodjon róluk, akkor bizony a nő szüleiről nem fog gondoskodni más, hogyha csak lánygyermekeik vannak. Az a megjegyzés, hogy a női jogokat a házasság után is biztosítani kell. Dél-Koreában valóban ilyen jellegű törvénymódosítás született, tehát a nőknek joguk van ahhoz, hogy a saját szüleikről gondoskodjanak. Ami a tulajdonjogot és a földhöz való jogot illeti, ez fontos kérdés. Nem tudom, hogy konkrétan mely térségekben fogadtak el ezzel kapcsolatos törvényt. Kínában és Indiában vannak ilyen törvények, de a probléma az velük, hogy nagyon nehéz ö, nyomon követni az ilyen jellegű gyakorlatot. Például az, hogy illegálisan valaki egy ultrahangot elvégez, és 40 eurót fizet érte, és utána elmegy egy másik klinikára, és azt mondja, hogy azért akarom elvetetni a gyermeket, mert valaki megerőszakolt. Hát mivel az abortusz legális, ezért nagyon nehéz nyomon követni, hogy milyen okból végzik el az abortuszt. És ezzel kapcsolatban nehéz javítani a végrehajtási arányt. Tehát ez a törvényekkel kapcsolatos probléma. És vannak olyan törvények, amelyek nem elég erősek, pénzbírságot kell fizetni, de ez szintén az egygyermekes politikára is igaz Kínában. Hogyha az emberek tudják, hogy hogyha második gyermekük születik, akkor pénzbírságot követ, fizetnek. De azt mondják, hogy ha tudom, hogy fiú lesz ez a második gyerek, akkor én ezt a pénzbírságot kifizetem, de legalább akkor lesz valaki, aki gondoskodik rólam időskoromban. Hogyha a második terhességemben lánygyermeket várok, és tudom, hogy pénzbírságot kell fizetni, akkor én ezt nem fogom vállalni, mert a lány nem fog tudni gondoskodni rólam. Tehát ez, az, ez a fajta gyakorlat még mindig él Kínában. Ami pedig az orvosi kérdést illeti. Mindig is probléma a statisztikákkal, mint már mondtam, hogy lehetséges, hogy a feljegyzett statisztika az nem feltétlen a valóban megszületett lánygyermekek arányát tükrözi, hanem lehetséges, hogy a születéskor ugyanolyan számú leánygyermek születik, csak őket nem anyakönyvesztetik. Tehát lehetséges, hogy én mondjuk a lánygyermekemet nem akarom anyakönyvesztetni, csak a fiúgyermekemet. És még a mostani számokkal is azt látjuk, hogy például Azerbajdzsánban az egy családban született első két gyermek nek a nemi aránya rendes, normális, csak a harmadik, negyedik gyermeknél változik a nemek közötti arány. Tehát ez is azt mutatja, hogy a statisztika mégiscsak valamennyire a diszkriminációra mutat. Ami pedig a gyermekek túlélését illeti, még olyan országokban is, ahol megszületnek ezek a lánygyermekek, nem ugyanolyan védettséget kapnak, például nem kap a lánygyermek kabátot térre, csak a fiú, hogyha nincsen elég pénz a kettőre. Tehát nem ugyanolyan ellátásban és gondoskodásban részesülnek a lánygyermekek, mint a fiúk, hogyha csak a fiúgyermek ellátására van, orvosi ellátására pénz a családban, akkor a fiút fogják elvinni az orvoshoz. Ezen okokból beszélhetünk preferenciáról. Itt nem csak fiúkról és lányokról van szó, itt gazdaságról, történelemről és kultúráról van szó. Ami a pénzügyi aspektusokat illeti, azt hiszem, hogy már megválaszoltam ezt. Csak egy pillanatra szót kérnék, és nem régebben olvastam egy könyvet ezzel kapcsolatban, és sokszor azt történik, hogy, hogy első gyermek lánynak születik, de fiút szeretne, akkor még egyszer teherbe próbálnak esni az édesanyák. És tulajdonképpen az első gyermeket nem akarják táplálni, nem táplálják a lánygyermeket, hanem a fiú gyermeket szoptatják utána. illetve nem szoptatja az első gyermeket azért, hogy újra teherbe essen tehát jó lenne, hogyha azok a szempontokkal foglalkoznak, amelyekre esetleg megoldást is tudunk találni. La réunion est suspend... Köszönöm. Holnap reggel folytatjuk az ülést, 9 órakor a koordinátorokkal, 10 órakor pedig a szakbizottsági üléssel. Kellemes estét kívánok!